Guten Morgen, liebe Kolleginnen. Tisztelt képviselőtársaim, jó reggelt. Igen, egy kicsit más hangon szólal fel az elnökség, mint eddig szokott. Ám Alain Lamassur elakadt egy ö, tüntetésen. Nem, nem úgy értem, hogy ő maga tüntet, akár azt is lehetne persze, nem tudjuk, miről szól a tüntetés, akár lehetne Lamassúra a vezéralakja, de nem ez a helyzet, hanem valószínűleg az autójában üldögél a dugóban. Ám ettől még mi elkezdhetjük a munkát. Kezdjünk hozzá tehát a tervek szerint, az a szavazásokkal, amelyeket közösen tudunk elvégezni. Majd az első szavazás tárgya a négyes számú költségvetés módosítás, Szidónia, a szerző, bocsánat. Tehát, nem akarsz felszólalni, ugye? Akkor jó. Kezdhetjük tehát egyből a szavazást. Van egy módosítónk, egyes számú, ki van mellette? Nem láttam. Ellene. Ki tartózkodik? Rendben. Akkor szavazzunk a módosított vagy nem módosított szövegre. Ki van mellette? Ellene? Kevesebben vannak ellene. És, igen, igen, kitartózkodik. Jó, akkor elfogadtuk. Csak ötem. Mellettük vagyunk. Szidónia, mi tá? Támogatjuk, bocsánat. Vagy hiba volt? Nem, még nem túl Hát nincs már túl korán, úgyhogy arra nem lehet hivatkozni. Következő szavazásunk tárgya. Barbara Matera. Az első? Nem. Most mondják nekem, hogy először Karl Haglund jelentésről kell szavaznunk. Egy sor módosító jött be ehhez a jelentéshez. Az első egyes számú módosító, a jelentéstevő visszavonta az elsőt. A hetes számú a szocialisták beterjesztették be, Derek von, ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Ki tartózkodik? Rendben. A túlnyomó többség mellette van. Most pedig következik a 8-as számútól a 23-asig terjedő módosítók sora. Lehet blogban szavazni ezekre? Van, aki ellene van a blog szavazásnak? Nincs, csodás. Akkor mikrofon melletti hozzászólás. Hiba. Sok hibát ejtünk ma. A papírt még akkor nyomtatták, amikor nem tudtunk erről. Tehát 8-tól 23-ig ki van mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. No, Ugorjunk a következőre. Igen, igen, igen. Kettes számon módosító a 14-es preambulum pontra mellette. Ellene. Tartózkodók. Egy tartózkodás. Mindenki más mellette van. Egyes számú kompromisszumra szavazunk. A jelentéstevő a szerzője mellette ellene. Egy, ki tartózkodik? Elfogadtuk. Aztán 24-es, 16-os preambulóra vonatkozó, ó nem, nem, bocsánat, 26-os mellette, ellene, egy, tartózkodók, senki. Elfogadtuk. A következőt visszavonták, 27-es és 28-as azonosak egymással, ki van mellettük, ellenük, tartózkodók, eltackozással ellene. Ötös módosító a 18-as preambulóra vonatkozik mellette. Ellene ki tartózkodik. Egyhangulag elfogadtuk. 29-es módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, egy tartózkodással, a többi ellene van, elbukott. 30-as mellette, ellene tartózkodik senki. hangulag elutasítottuk. 31-es mellette ellene egy, ugye? Ki tartózkodik? Senki. Elfogadtuk. 32-es mellette ellene ki tartózkodik? Elvetettük. 33-as mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Egy tartózkodás a többi mellette van, elfogadtuk. 34-es mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Elvetettük. Egyhangulag eletettük. 35-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Egy tartózkodással, többiek támogatják, elfogadtuk. 36-os módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Senki hangulag vetettük, 37-es mellette ellene tartózkodó. Ezt is egyhangulag elutasítottuk. Most jön a végszavazás. Aki az így módosított jelentés mellett szavazik fel a kezét, ellene ki tartózkodik. Egy tartózkodással egyhangulag elfogadtuk, kár, gratulálok.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 Ähm, ähm, Van két dolog, amiről még szavazhatunk, két ügy, úgymond. A harmadikról nem szavazzunk, tehát először is a jelentéstevőt hallgatjuk meg, mielőtt szavazásra bocsátanánk. Allora, la scorsa riunione bilancio ho presentato dettagli... Csak nagyon röviden tisztelt elnök asszony! Az elmúlt költségvetési bizottsági ülésen részletten beszéltünk a Dán, a német és a portugál esetekről, ezeket bemutattam. Részleteiben ezek semmilyen problémát nem okoznak, azonban hangsúlyozni kívánom, hogy a Renault-ról szóló szavazást, ami ugye az egyik legnagyobb kérés a globalizációs alap iránt 3800 munkavállalót érít, 24,5 millió eurót. Ezt a szavazást ugye elhalasztottuk. A foglalkoztatási bizottság kérésére illetve velek egyetértésével a Költségvetési Bizottság tisztázást kér a Renault vezetésétől, és addig ezt a szavazást elhalasztottuk. Eközben A plenárison csütörtökön szavazni fogunk, és ezek nagyon fontos szavazások, hiszen az egész alap jövőjét érintik. Nagyon remélem, hogy együtt fogunk szavazni egyhangúan, és így a kisebb nehézségeket legyőzhetjük. Ezek az akadályok voltak a Berez javaslat ellen. Köszönöm szépen. Akkor most Három ügyről kell majd szavaznunk. Először is a Dán, a Német és a Portugál kérelemről. Mi melyek közül a Dánnal kezdjük. Itt van néhány módosító indítvány is. Ezeken gyorsan végigszaladunk. Kettes szám módosító mellette. Igen, ellene. Ötem? Ötem. Ki tartózkodik? Mellette szavazott. Rendben, rendben. Hatan ellene szavaztak. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene Hatan. Hatan ellene, elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Heten elfogadtuk. Elnézést. A tartózkodókat is meg kell kérdeznem, hányan vannak? Ötös módosító mellette. Ellene. Mindenki, ha jól látom. Ki tartózkodik? Jól láttam, mindenki ellene van. Hatos módosító mellette. hattan mellette. Ellene. Egyértelműen többen. Ki tartózkodik? Egy tartózkodás elvetettük. Hetes módosító mellette, ellene, mindenki ellene van. Ki tartózkodik? Mindenki ellene szavazott. Egyes módosító mellette, ötem, ellene, ki tartózkodik, egy tartózkodással, öt mellette, többi ellene, ezzel elvetettük. Most akkor az így módosított szövegre szavazunk, ki van mellette, ellene, egy, ketten ellene szavaztak, ki tartózkodik, két, két tartózkodás, két ellenszavazat, elfogadtuk. A gratuláció majd a három ügy után egyszerre következik. Úgyhogy most a második téma, a német kérelem. Két módosító futott be, kettes számú mellette. Hatam. Ellene. Több mint hat. Ki tartózkodik? Egy tartózkodás hat mellette, a többi ellene elvetettük. Egyes szám módosító mellette kiszavaz. Ellene tartózkodó. Hat mellette, a többi ellene elbukott. Végszavazáshoz érkeztünk, ki van a jelentés mellett? ellene. Hárman. Három ellen szavazat. Ki tartózkodik? Kettem. Három ellen szavazat, két tartózkodással elfogadtuk. Most még a portugál kérelemmel kell foglalkozni, módosító nem futott be. Ki van a jelentés mellett, a javaslat mellett? Ki van ellene? Egy ki tartózkodik? Négyem. Négy tartózkodás, egy ellenszavazat. Elfogadtuk. Barbara, most mind a három ügy kapcsán gratulálni szeretnék neked. Most a transferekről kell szavaznunk. Okay. So we wait, and we, we hope that the Commission will wait to what mm-hmm. should say. The Commission will wait for all Okay. Also den um, Transfer a 22-es számú transferről nem szavazunk most, hisz a, a Renault ügyhez, ügyhez kapcsolódik, így módon függőben van, ilyen formán ez, ezzel még kivárunk. Így, hogy most a 25-ösről szavazunk, 25-ös transfer, Cidunia mellette van. Ki van még mellette? A 25-ös DLC transfer. Ki van ellene? Egy ellenszavazat. Ki tartózkodik? Senki. Így módon egy ellenszavazattal elfogadtuk. 26-os transfer. Cidunia megint támogatja, ki van még mellette? Ellene? Egy ellenszavazat. Ki tartózkodik? Senki. Egy ellenszavazattal elfogadtuk, tehát következik a 27-es számú az utolsó szavazás, amelyet én fogok intézni. Szidónia mellette van. Ki van még mellette? Ellene ki szavaz? egy ellenszavazat, ki tartózkodik, senki. Így módon elfogadtuk. Ezzel most visszaadom az elnöki teendőket a tüntetésből megmenekült elnökünknek, aki befutott közben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jutta, és elnézést kérek Juttától és az összes kollégától, de Brüsszel utcáin tüntetés volt, és így leragadtam a pályaudvarnál. Szavaznunk kell még néhány átcsoportosításról, először is a 23-asról. Szidónia mi a támogatja, ki támogatja még. Köszönöm, ellene. Egy, tartózkodás nincs. Elfogadtuk tehát a 20 Hár, a 30-as következik. Szidónia mellette van, ki van mellette még. Köszönöm. Ellene. Egy, tartózkodás. Nincs. Ezt fog, elfogadtuk ezt is. 32-es következik. Cepol. A jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm. Ellene. Egy, tartózkodás. Ugyanolyan arányal elfogadtuk. A 33-as következik. Jelentéstevő támogatja. Ki támogatja még? Ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk 35-ös. A jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm, ellene. Egy támo- tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Még további átcsoportosításokra kell szavaznunk, ez más intézmények költségvetését érinti. Azt javaslom, hogy erre térjünk vissza egy kicsit később, elnézést kérek, hiszen bizonyára tudják, hogy jelen pillanatban is egyeztetés folyik a büró delegációja és a parlament, tehát ez a parlament delegációval kapcsolatban a következő évi parlamenti költségvetésről Helga ennek a jelentéstevője, és részt kell, hogy vegyen rajta. Ezért azt javaslom, hogy ezt akkor szavazzuk meg, amikor a küldöttségünk visszatér. Tovább léphetünk tehát A hetes pontra Reimer Bőge itt van. Ez tehát a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokkal kapcsolatos pont 2014 és 2020 között. Jean-Luc Dan sajnos nincs itt ma, nem tud itt lenni, Ezért Reimer Bögétől kérdem, hogy van-e információ, és szeretné -e ezt velünk megosztani. Emlékeztetnék arra, hogy volt egy első eszmecsere az új eljárásról, amikor ezt a lengyel elnökség elfogadta és végrehajtotta. Eszmecserét folytattunk tehát az első általános ügyek tanácsa előtt, amely ezt az ügyet meg kellett, hogy vizsgálja. Ez szeptember 12-én történt. A parlament egy ideiglenes delegációval képviseltette magát a trió előtt. A jelentéstevő, a mi szakbizottságunk és egy másik szakbizottság elnöke vett ebben részt. Tehát Reimer Böge is ott volt. A kezdlete bejelentette, hogy egyik napról a másikra lehet, hogy az elkövetkező órákban megfogják ennek a delegációnak a végleges létszámát és összetételét állapítani, de azt hiszem, hogy ez a döntés még nem született meg, ha jól tudom. Tehát nem sikerült még előrelépni ez ügyben. De a lényeg, hogy a menetrend, amit a további találkozók kapcsán előirányoztunk. A TRIO és az általános ügyek tanácsa tartott egyeztetések tekintetében. Tehát az egész általános ügyek tanácsa az Európai Tanácsi Ülés előkészítésével fog foglalkozni. Novemberben és decemberben pedig a következő több éves pénzügyi keret vizsgálatával fognak foglalkozni. Novemberben lesz egy ülés, ami egy ilyen kerekasztalszerűség lesz a nagy politikák egyeztetésével kapcsolatban, amelyek a költségvetés szempontjából a legfontosabbak. A kohéziós politika és a mezőgazdasági politika tartozik ide, decemberben pedig egy kerekasztal lesz az új saját erőforrásokról. Ezen közben október 20-án és 21-én a tárgyalások mellett, hogy egy kicsit kiterjesszük az egész ügyre való foglalkozást, egy európai konferencia lesz. Gáriga kolléga egy állásfoglalást készített, amit a Súre Bizottság javaslatára a parlament elfogadott, aztán a parlamenti képviselők konferenciája lesz, akik az intézmények képviselőit, a kormányok képviselőit és a parlamenti képviselőket hozzák össze, tehát itt most a parlamenti büró, a parlamenti hatóságok, a lengyel elnökség, a bizottság közötti további egyeztetésre is sor kerülhet, és mindenképpen információkat fogunk kapni. Az összes koordinátor valószínűleg részt fog venni a Költségvetési Szakbizottságból, körülbelül 80 nemzeti parlamenti képviselő is ott lesz. Hiszen uh, a 27 országban 40 parlamenti közgyűlés alsó és felsőház található összességében, úgyhogy kettő-kettő fővel képviseltethetik magukat, és az Európai Parlament is 40 taggal szeretné képviseltetni magát. Ezek a tárgyalások túlmennek az én kompetenciámon, úgyhogy csak felolvastam az információt, amit erről kaptam, és természetesen tájékoztatni fogom önöket a későbbiekben is az új fejleményekről. Akkor az általános keret és a menetrend tekintetében Reimer van kiegészíteni való, de ezen a ponton igen, akkor megadom a szót. Äh, Csak nagyon röviden, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a titkárságtól megkapták képviselőtársaim a feljegyzést, amely a vitapontokat tartalmazza, amelyek szeptember 12-i tájékoztatáson és briefingen elhangzottak, a, a futamidő, a költségvetési struktúra ügyében, illetve a rugalmasság tárgyában. Előre bocsátanám talán, hogy természetesen remélhetjük, hogy a következő Dán és Ciprusi elnökség folytatja azt, amit a lengyel elkezdett a parlamentek kapcsolatban is, ami persze nem minden tagállamban talált támogatásra, mégis remélem, hogy intenzíven tovább folynak ezek a tárgyalások minél intenzívebbek, annál jelentősebbek lesznek ezek a tárgyalások, és az általános tanács ülése előtti tájékoztatás is erről szólt, és megérstés nyert, hogy mennyire fontos volt az, hogy ezzel a felhatalmazással a SURE megerősítse, megerősítést nyerjen a plenáris részéről, tehát hogy a parlament egyöntetően támogassa ezeket a pontokat, és ez a jövőbeli tárgyalások szempontjában, amelyet az elnökséggel és a bizottsággal folytatunk, igen, nagyban segít bennünket majd ez a megerősítés. A konferencia után, amikor is a Dán és a Ciprusi elnökség napirendjét is megismerjük majd, novemberben az általános tanács körében az agrárpolitika reformjáról is tárgyalunk majd, és decemberben a saját források ügyéről. Ez még persze messzebb van, ám realisták kell legyünk. Az a kérdés, hogy, hogy mikor kezdődnek a kemény tárgyalások, és hogy a tanács szintjén illetve ö, ö, mikor valósul meg egy észszerű ajánlat a parlament irányába, ez nem feltétlenül költségvetési feltételektől függ a következő hónapokban, hogy úgy mondjam, fenn kell tartsuk az állásainkat, és a válságot követően egy új lendületet kell adni a tárgyalásoknak. Részben a nemzeti parlamentek bevonása révén is, ahol nagyon heves viták folynak most a kérdésekről. Ki kell használnunk majd ezt a lendületet, mert eh, ha elakadnak a tárgyalások, nehéz helyzetbe kerülünk, ezért kell intenzíven kiaknáznunk azokat a lehetőségeket, amelyeket a lengyel elnökség nyitott meg előttünk, élnünk kell ezekkel, és aztán nagy nyugalommal kell végleges döntést hoznunk a struktúráról itt a házon belül, aztán a a következő üléseken a részleteket kell kidolgoznunk, hogy egy kidolgozott stratégiával tudjunk a tanácssal tárgyalást kezdeni. Még egy dologról szerettem volna szólni, a költségvetési a szakbizottság szempontjából fontos lehet, az a kérdés, hogy hogyan tudunk az Európai Parlament részéről a több éves keret, pénzügyi kerettelhez kapcsolódni, és ezzel párhuzamosan egy nagy jogalkotási csomagot kidolgozni, mert a minősített többségek nagyon fontosak, különösen a tagárpolitikai struktúra ügyében nagyon fontosak lesznek a kifizetések és a rugalmasság, mint vanon szerepel, ám a tartalmakat illetően is ki kell dolgoznunk a parlament álláspontját az egyes témakörökben, valamint az együtt döntési eljárás során ezt érvényesíteni is kell. Nagyon fontos feladat lesz eh, az, hogy tartsuk az egységet ezekben a nagyon fontos témákban a parlamenten belül. Köszönöm, Reimer az összes kapcsolatfelvétel, ami megtörtént az elmúlt napokban a lengyel elnökséggel, a lengyel miniszterelnökről van szó, az európai ügyek lengyel miniszteréről, a költségvetéssel foglalkozó államtitkáról, Jasek Dominikúról. Tehát azt a következtetést vontuk le ebből, hogy a lengyel elnökség nem siet, nem akarja a valódi tárgyalásokat túl hamar elkezdeni már ebben a pillanatban is ö, választási kampány folyik az országokban otthon, és ezért az ő mögöttes gondolatuk igazából az, hogy eszmecseréket folytatnak, de igazából a dánokra hagyják azt, hogy a valódi tárgyalásokat megkezdjék. A tanácson belül is, tehát a miniszterek között is, és nyilván a parlamenttel is. Van még egy másik ismeretlen tényező, a dánoknak is törvényhozási választásuk volt az elmúlt héten, tehát lehet, hogy új emberekkel fogunk találkozni, nekik is a saját álláspontjukat még ki kell alakítani a tárgyalások előtt, tehát a Dán álláspontot a tárgyalások előtt, és utána fogják az elnökségi feladatot vállalni majd. Kapcsolatban vagyunk a Dán állandó képviselete már több hete, megpróbáljuk eh, valahogy elérni azt, hogy legalábbis az információ szintjén legyen egy folytonosság. Ez azt jelenti tehát, hogy eléggé lassan fognak megkezdődni a tárgyalások, és nagyon valószínű, hogy a következő év, a jövő év megkezdése előtt nem kerül erre sorra. Hogy Reimer is mondta, mostantól az Európai Bizottság fogja a legtöbb jogalkotási, politikai jogalkotási tervezetet benyújtani, amelyet majd 2014-20 között finanszíroznunk kell a mezőgazdasági politikáról, a kohéziós politikáról és egyéb nagy politikai területekről van szó. Ez azt jelenti, hogy általánosságban összességében tudjuk majd látni egy oldalról az új politikai orientációt, amit majd javasolnak, például a rendes jogalkotási folyamat felfüggesztés bizonyos esetekben, illetve másoldalról a költségvetési politika új alakulását. A koordinátor elvesztette az ülését, nem találja a székét, ez gyakran megtörténik. Nos, köszönöm. Egy, egy hozzászólás állna ehhez a ponthoz. Yes, first of all, thank you to, to you and Köszönöm szépen. Önnek is, illetve Rájmának is az információt. Én a Dán ellenzékhez tartozom, és ilyen minőségemben elmondhatom, hogy az új ellenzék ben tulajdonképpen egyetértés van, jó pár párt között arra vonatkozóan, hogy hogyan is lépjünk tovább. Tehát azt hiszem, hogy folytonosságot fogunk tapasztalni ezekben a kérdésekben de az biztos, hogy a következő évben a részletekre fogunk központosítani. Teljesen igaza van abban, látnunk kell, hogy milyen ö, strukturális alapokra számíthatunk, és milyen kapra a jövőben, és akkor lehet majd az egész architektúrát kialakítani. Így van értelme a tárgyalásoknak. Azt viszont tudni kell, hogy az államfők ö, Van Rompuy úrral fognak tárgyalni, és ez lesz a döntő. Lehet tehát, hogy azt kellene előkészítenünk, hogy hogyan próbálunk részt venni, hallatni a hangunkat e, ezen tárgyalások során. Természetesen most előkészítés folyamata folyik, megnézzük, hogy a különböző politikák milyen költségekkel járnak, ez rendkívül fontos, és fontos az is, hogy pontosan tudjuk, hogy miből mit akarunk, addigra, amire leülünk a tagállamokkal tárgyalni, hiszen mindenki vissza akarja kapni a pénzét, tehát ez is nagyon érdekes lehet majd. Elnök, igen, köszönöm, Ann, köszönöm szépen. Ezen kívül el kell mondanom azt is, hogyha jól értem, akkor a követke, Torning Schmidt asszony lesz a következő miniszterelnök asszony Dániában. Hogyha valóban így lesz, akkor egy régi kollégánkat üdvözölhetjük majd a szocialista frakcióból, és nagyon is aktív tagja volt az Európai Konventnek. Ez pedig azt jelenti, hogy általánosságban Dánia támogatni fogja az európai gondolatot, ebben a szellemiségben fog dolgozni. Rendben, köszönöm szépen. Most pedig azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a kérdést, ezt a pontot. Helga közben megérkezett. Helga egy egyeztetésben vett részt, most itt van közöttünk. Ismét Helga, hogyha erre készen állsz, akkor szavazzunk a transferekről, illetve arról a transferről, Transferekről, igen. A, a, költség, a bizottság költségvetéséről van szó, a Szidónia jelentésről, illetve, hogyha jól tudom, akkor van három transfer projektünk, a többi intézményt érintik ezek. És a, akik még az egyeztetésen részt vettek, ők is közben megérkezhetnek, és akkor szavazhatunk majd erről a transferről. Ha készen vannak, akkor ezt szavazásra is bocsátanám. Tehát a régiók bizottsága, illetve a számvevőszék, a két intézmény, amelyeket érintenek ezek a transferek. Helga, tiéd a szó. Köszönöm szépen, ami az első transfert illeti, egy információs transferről van szó a régiók bizottsága részéről. A felvétel általában nagyon magas költségekkel jár az utazás miatt, illetve az előzetes költségek, jutalékok miatt, ezért a régiók bizottsága 25 ezer eurót szeretne eh, áttenni a költségvetési sorá, sorából az egyéb költségvetési sorra, illetve a felvételek, személyzeti felvétel céljából nincs ellenvetésem. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor ki támogatja ezt a transfert, amelyet a jelentéstől is támogat, ki van ellene? Egy személy, tartózkodás, akkor elfogadtuk. Következő transfer, számvevőszék, jelentéstevő asszony, igen, köszönöm Két transferről van szó a számvevőszék részéről. A számvevőszék 60 ezer eurót szeretne átvinni az idéglenes szerződésekből az egyéb, illetve külső szolgálatokra. Itt a magyarázat az, hogy több külső fordítóra van szüksége a számvevőszéknek, hiszen a házan belülieket jelenleg áttették auditori szerepbe, bár vannak kétségeink ezzel kapcsolatban, mégis fontos a általános politikai irányvonalat szem, előtt tartani. Szerintem ez nem okoz gondot számunkra. A második transfer a külső szakértőket illeti, mint egy 20 ezer eurós értékben. Itt a termelési költségvetésű sorból, illetve a hivatalos lap terjesztéséről vennék el. Nincs ellenvetésem egyik transferrel kapcsolatban sem. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Egyszerre szavazunk a kettőről, azt javasolja? Igen, tehát akkor ki van a két transfer mellett? Ki van ellene? Tartózkodás, köszönöm. Rendben. Azt hiszem, hogy akkor nincs más szavazás ezzel kapcsolatban, azon kívül, azonban Helga, azt javaslom, hogy mutasd be nekünk a hatos napi rendi pontot, ami egy a költségvetési kiigazítás, költségvetési módosítás tervezet. Egyrészt az adatvédelmi biztost érinti, másrészt pedig az Európai Külügyi Szolgálatot. Ága, be tudnád mutatni nekünk ezt a, ezt a témát, hiszen jó pár kapcsolatot felvettél ebben a témában, tárgyaltál emberekkel, szeretnénk látni, hogy jelenleg milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban. Át is adom a szót. Le président, I already made my points clear during... Már világosá tettem az, el, az elmúlt költségvetési ülésen álláspontomat az Európai Adatvédelmi Biztosról, akinek hivatala része, kell, legy, része lenne a költségvetésnek. Szerintem ez túl kicsiny ügy ahhoz, hogy egy költségvetési módosítás tervezetbe beletegyük hogy ezzel foglalkozzunk. Ugyanakkor nem látom sürgető szükségét annak, hogy módosítsuk a DSP tervét, létrehozási tervét már 2011-re vonatkozóan. Mindezek alapján fenntartom azon álláspontomat, hogy a következő költségvetésben foglalkozunk ezzel, de nem most a módo- költségvetési módosítás keretében. Ha érdeklik önöket a részletek, tájékoztatom önöket a későbbiekben ezekről. Ami az IIES részt illeti, a 40 át, átmeneti munkahely át, végleges munkahelye váltásával egyetértek, ám a szervezeti terv átalakításával nem értek egyet feltétlenül. Nem kaptam tudnék meggyőző magyarázatot a magasabb szintű munkahelyek megnyitásával kapcsolatban, és nem látom sürgető okát, hogy a korábbi kérelemen túlmutató munkahelyeket nyissanak meg. Amit el tudok fogadni, hogy az, hogy az új intézmény még átalakításon megy át, és ezért előre, előrelépések megtörténhetnek, ám a középvezetői posztok, felsővezetői posztokra való átalakításnak mértékével nem értek egyet, és az AFET is kritikus módon szemlélte a 2012-es költségvetési eljárás keretében ezeket a kérelmeket. A tanács rögzette álláspontját és elfogadta a javasolt költségvetési módosítást. Meg kell mondjam, hogy meg vagyok lepve, mert más szakpolitikai területeken a tanács sokkal keményebb álláspontokat fogadott el, mindenhol megtakarításokkal éve, ahol lehetséges. Nem igen értem a, a logikát abban, hogy egyrészt az élelmiszeri támogatást csökkentjük a legszegényebb európaiak számára, ugyanakkor a saját nemzetiségű, állampolgárságú tisztviselők előre, előléptetését meg támogatjuk. A négyes kompromisszum tekintetében szerintem egy lehetőség az IES számára az lehetne, hogyha kizárná az elszámolásából az alkalmazottak egyharmadát, akiket a tagállamok delegáltak nemzeti szakértőként. Így a magas szintű posztok, amelyeket a tagállamok követelnek saját állampolgárok számára, ezek ugye megoldható volna. Javaslom, hogy a módosító határidejét szeptember 27-e 12 órára toljuk ki, tekintettel arra, hogy csak most kapták meg az anyagokat. Merci, donc la proposition de... Nagyszerű, köszönöm szépen, nagyon világos a állás, mint és Fogen úr kért szót. Yeah, thank you, chair. Uh, very brief. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Galtieri kollégám számos aggályt fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy Trüppel asszonynak ezeket a pontokat érdemes lenne átvizsgálni a Kaptam Galtieri úrtól egy e-mailt éppen most, és kifejti ezekben az agájait. A fő problémája az volt, hogy az álláshelyek kétharmadát az EU intézmények töltik be, és csak a tisztviselők egyharmada érkezik a tagállamokból. De megnéztem a táblázatot, ami ezeket a ö, százalékokat tartalmaz, és lehet, hogy ez nem pont így van, ahogy ő gondolta, de mégis van még más agája is, és ezért azt kérjük a jelentéstevőtől, hogy a módosítók szavazásának a határidejét halassza el. Elnök észszerűnek tűnik, a jelentéstevő érvelése tekintetében is ez a javaslat, úgyhogy ha más hozzászólás nincs, akkor azt javaslom, hogy a módosítók benyújtásának határidejét szeptember 21 7-éig toljuk ki. Ez lehetővé teszi, hogy az álláspontunkat világosabbá tegyük. a bizottság és a tanács felé pedig majd egységes véleményt tudjunk megfogalmazni. Köszönöm szépen. Akkor tovább léphetünk a napi rendünkön. És Jörán Fenn felé fordulok, aki a szomszédság politika felülvizsgálatának az előadója. Erről már volt lehetőségünk beszélni, és most meg is adom neki a szót, hogy a jelenlegi helyzetről beszámoljon. Köszönöm szépen! Ahogy láthatják a dokumentumaikban is, van egy véleménytervezet, amelyet a keleti és déli szomszédsági politika jelentéstevői közösen dolgoztak ki. Ez a szomszédsági eszköz felülvizsgálatát jelenti, hogy hogyan tudunk a jövőben a leghatékonyabban élni ezzel az eszközzel. Nagyon bonyolult ez az ügy, hiszen van egy nagyon akut aspektus, amivel bizonyos tekintetben már foglalkoztunk a 2011-es átcsoportosításokkal, de a 2012-es költségvetést is érinteni fogja. Az eszköz jövője azonban egy hosszabb távú ügy. Nagyon fontos, hogy a véleményünkben világossá tegyük, a költségvetési köz, bizottság szempontjából persze a gazdasági aspektusokat nézzük főleg, de nagyon sok más aspektus is van, amely ezek, ezekkel főleg a külügyi bizottság foglalkozik. De úgy gondoljuk, hogy a vélemény első bekezdésében nagyon fontos kifejteni azt, hogy a szomszédsági politikát nem szabad csak segélynek tekinteni. Ez nagyon fontos Európai Uniós politikáknak a gazdasági integrációs aspektusai elősegítését jelenti, és mind ez mind a, a két aspektus, amit említettem, nagyon fontos. A második és negyedik bekezdésben a javaslatok bonyolultságával foglalkozunk, amelyek jelenleg előttünk az asztalon állnak. A tanács kijelentette a következtetéseiben júniusban, hogy ők nem akarnak a hosszú távú aspektussal foglalkozni a szomszédsági eszköz és a többéves pénzügyi keret kapcsolatával. Nagyon fontos, hogy amit most csinálunk, az bekerüljön majd egy hosszabb távú perspektívába is, tehát, hogy integrálhassuk azt, ami most történik, egy ilyen akut 2011-es, 2012-es helyzetben, ezt összehangoljuk a szomszédsági politika hosszabb távú aspektusával, és így módon a több éves pénzügyi kerettel is. Önkritikusnak kell lennünk, hiszen hát a dél-mediterrán észak-afrikai arab térség problémáival már évek óta foglalkozunk, és rengeteg pénzt használtunk fel a jelenlegi, és a korábbi a szomszédsági eszközből, a korábbi MEDA eszközből, és mi volt ennek a hatása? Hát ezt tényleg meg kéne vizsgálni. Azt gondoltuk, hogy támogatjuk a demokratikus intézmények építését, de lehet, hogy ehelyett csak diktatúrákat támogatunk. És hát nagyon fontos ez az aspektus, és nagyon önkritikusan kell megvizsgálnunk a hatást még mindig egy olyan eszközünk van, amelynek több aspektusa van. Vannak gazdaságfejlesztési aspektusai, de ugyanakkor a demokratikus fejlesztés, az intézmény és a kormányzás kiépítése is olyan terület, amit támogatni akarunk ezzel. Vizsgáljuk meg, hogy mit akarunk csinálni, és javítsuk ezt az eszközt a jövőre vonatkozóan. Az Európai Uniónak különböző eszközei vannak, néhányat a bizottsági részből finanszírozunk, de vannak olyan nagyon fontos eszközök is, mint például az EBRD, illetve az előcsatlakozási támogatási eszköz. Ezeknek a hatását maximalizálni kell. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mit csinálunk, hogy ne legyenek átfedések, és ne is akadályozzák ezek az eszközök egymás hatását. Fennel az a kockázat most, hogy csak az arab tavaszra összpontosítunk, és a tunéziai, líbiai, egyiptomi helyzetre. De Palesztina problémája is nagyon fontos, és ez is a szomszédsági eszköz fontos területe, hogy a palesztin hatóságot támogassuk belőle. Eddig a bizottság mindig azt gondolta, hogy hát, hogyha nem is vagyunk nagyon rövidlátók, de legyünk inkább óvatosak. Minden évben, minden alkalommal a bizottság a költségvetési javaslatban csökkentette nagymértékben a palesztinára szánt eszközöket. Ezzel azt akarták elérni, hogy más donorokra nyomást gyakoroljanak, különösen az arab világban. De ez a taktika nem működött. Nem működik, mert nagyon rövid távú megközelítés a palesztin hatóság és a környék problémáinak a kezelésében. Szerintem itt hosszabb távú megközelítésre van szükség. És egy másik nagyon érzékeny kérdés a dél és a kelet közötti egyensúly. Volt egy hagyományos egyharmada keletre, kétharmada délre arány, de hát ezzel soha nem lehetünk ennyire szigorúak, hanem mindig az aktuális események következtében változtatni kell ezen a a felhasználási kapacitás, az eredmények, a teljesítmények tekintetében is változtatnunk kell. Volt egy Euronest gyűlés Strasbourgban nemrég, és a keleti partnerségi országok mind az Európai Unió felé fordulnak, mert azt látják, hogy az Európai Unió csak a délre koncentrál. És számukra is Rendkívül fontos ez számukra, és az ő jövőjük szempontjából opció az, hogy az Európai Unió tagállamai legyenek, vagy legalább valamilyen szorosabb kapcsolatot ápoljanak az EU-val, és ezért ők is fontosak. Ezt hangsúlyoznám akkor, amikor a déli és keleti egyensúlyról gondolkozunk. Azt is javasoltuk, hogy meg kéne vizsgálni annak a lehetőségét, hogy EU-s programokat és EU ügynökségeket nyitunk ezen harmadik országok számára azok számára, amelyek a koordinációról, amelyekkel kapcsolatban a koordinációról már beszéltem. De itt is van egy kockázat. Rengeteg javaslat van új eszközökre. Segély az arab tavaszra, minden tekintetben, gazdaság, mezőgazdaság, regionális politika, demokrácia, ngo nem kormányzati szervezetek, rengeteg az ötlet, de egy kicsit óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy mit is csinálunk, hogy amit tényleg csinálunk, az megfelelően finanszírozott legyen, és legyen egy megfelelő feltételekhez kötöttség, hogy az EU-s pénzeket tényleg arra használják fel, amit mi szeretnénk. És nagyon sok ellentmondásos dolog van, hiszen a programok, különösen az arabok felé, az egy, ezeknek a programoknak az egyötötét LBB visszáromlásokból kéne finanszírozni. De ezeket támo, számos tagállam ö, megakadályozta, blokkolta a tanácsban, még annak ellenére is, hogy az Európai Bizottság ezt már évek óta javasolja, hogy így csináljuk. Tehát, hogyha ezek a tagállamok a blokkot nem oldják fel, akkor óriási űr fog tátomgani, és hiányozni fog a forrásunk 25%-a. Ezt a problémát meg kell oldani, és nagyon határozottan kell nyomást gyakorolnunk a többiekre annak érdekében, hogy ezeket az EBB visszaáramlásokat fel tudjuk használni. És még egy nagyon fontos dolog az unió és a tagállamok közötti koordináció történelmi szempontból ez volt az egyik nagyon fontos probléma. Észak-Afrikával kapcsolatban is számos tagállamnak voltak történelmi kapcsolatai bizonyos országokkal, saját nemzeti érdekeiket alakították ki. Olaszország és Líbia, Franciaország és Tunézia esetében volt erről szó például. De nagyon hiányzott a koordináció az egyes tagállamok fellépése és az Európai Uniós fellépés között. Ebben a helyzetben nagyon sokkal jobban kell koordinálnunk, mint eddig, politikai és gazdasági okokból is, és emellett rendkívül fontos az is, hogy az ígéretek, amelyeket vállaltunk az Európai Unió és a tagállamok, ezeket teljesítsük is. Sajnos előfordult már a múltban, hogy óriási ígéreteket tettünk, és ezen ígéretek nagy részét nem teljesítettük, és ennek nem szabad az arab tavasszal és a szomszédsági politikával kapcsolatban megismétlődnie. Ez volt tehát a véleményem, természetesen várom a javaslatokat a képviselőtársaimtól. A módosítók benyitásának határideje október 12-e, tehát még van egy kis idejük. Köszönöm. Merci Göran, c'était très clair. Monsieur Hartong a demandé la parole. Köszönöm szépen, ez nagyon is világos volt. Dank u wel, voorzitter. Ik ben met name ah, de opmerkingen van mijn collega meneer Ferm dat we kritisch moeten zijn op onszelf. Köszönöm szépen. Igen, kritikusnak kell lennünk saját magunkkal szembe is, hiszen az elmúlt években diktatórikus rezsimeket támogattunk sok pénzzel az elmúlt években, és jelenleg ugye demokratikus fejleményeket látunk, de nem vagyok benne biztos, hogy az új rendszerek között, az új rendszerek valóban segítenek-e majd. Sok ö, olyan plegykát hallunk, hogy a sária törvényt be fogják ö, vetni az alapszövegeikbe, jogi szava, szöge, szövegeikbe, és nem tudom, hogy mennyiben kell erre az Európai Uniós pénzeket felhasználni. A sürgősségi támogatás az rendben van, de ami a fejlesztést illeti, azt hiszem, hogy ö, legelőször is ez azon adott országok felelősségi körébe tartozik. Igen, nagyon is igaz volt ez a megjegyzés, mondja az elnök. Ann Jensen kért szót, tessék. Well, I'd like to... Nos, én is szeretnék köszönetet mondani az egyértelmű és világos prezentációért, illetve a jelentésért is Gören Fámnak. A frakciónk támogatja ezt a jelentést, nagyon sok mindent tartalmaz. Ez a szöveg általánosságban véve jó megközelítés. Ahogyan Haglung, Haglung úrtól hallottuk, nem biztos, hogy annyira egyértelmű és könnyű, hogy támogassuk az arab tavasz. Sosem volt ez egyszerű. Emlékszem a képzési alapra, az európai képzési alap ügyére, amikor Egyiptomban akartunk képzéseket létrehozni, 22 különböző minisztériummal kellett egyeztetnünk, és nem lehetett konferenciát szervezni. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon is kényes formában eh, tudtuk körvonalazni, hogy hogyan lehetne a fiatalokat tovább képezni az ország fejlődése érdekében. Azt hiszem, hogy az Európai Unió megpróbálta teljesíteni házi feladatát, és jól szerepelni az adott körülmények mellett. Lehet, hogy ezek a körülmények nehezek lesznek majd a jövőben is, de jelenleg igaza van, abban, hogy rámutat arra, a szomszédsági politikának több aspektusa is van. És sokszor olyan dolgokról van szó, amelyek nagyon is érintik az Európai Unió érdekeit, és abban is igaza van, hogy jobban látnunk kell a palesztin segélyügyét. Nem esetenként kell döntést hoznunk, hanem egy programot kellene kialakítanunk és nem fogadhatjuk el, hogy a politikai stabilitás hiánya érvet adna a kezünkbe arra, hogy hiányozzon ez a keret. Támogatom tehát Jelen fel eh, jelentését. Köszönöm, hogy az elnök portás úrja szó. Eh, obrigado, Presidente. Eh, eu também partilho boa parte. Nagyon röviden, elnök úr, én is osztom az elhangzottakat. Felm úr megjegyzéseit, különösen ami Palesztinát illeti, egyetértek a Jensennel. Ami azonban az arab tavasz életi, vannak aggájaim ezzel kapcsolatban. Először is. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az egyre növekvő pénzösszegek amelyek a földközi tengeri térség fejlesztésére szolgálnak, illetve támogatására. Nem terhelik meg a latinamerikai beruházásokat. Más szóval tudni szeretném, hogy milyen kontextusban működünk, már ami a nagyobb előirányzatokat illeti az együttműködés területén. A második felvetésem a következő. A kötelezettségvállalások és a kifizetések témáját érinti. Általánoságban, hogyha jól tudom, az a szabály, hogy szerződésekkel együtt járnak a kötelezettségvállalások, és ez általában az, EU, az EU parlamenti intézményeken keresztül folyik az adott országban. Tehát szerződések keretében. Természetesen, mivel most a tavasz kontextusában kell gondolkodnunk, bár ugye most már ősz van, az új parlamentet meg kell választani az év végéig, sor is kerül erre. Ebben a kontextusban fölmerül a kérdés, hogy mi történik az eljárásokkal, amelyek a szerződések jóváhagyására vonatkoznak, tehát az Európai Unió és a most már demokratikus államok közötti szerződésekre gondolok. Ezt a bizottsághoz intézem ezt a kérdésemet azért, mert azt hiszem, hogy esetleg veszélybe kerülnek ezek a szerződések, ezen a szerződések tető aláhozása, és ugye ez érinti a kifizetéseket is, a kötelezettségvállalásokat. És végül az utolsó felvetésem, úgy érzem, hogy önkritikusan kell gondolkodnunk arról, hogy az Európai Unió hogyan és mennyiben támogatott autokratikus rendszereket. De hogyha megvizsgáljuk Egyiptomot, amely Tunéziával ellentétben elutasította a választási megfigyelőket a következő választás során, tehát nem engedte őket. Van egy választási rendszerük, amely rendszerben az első körben a parlament felét egyszerű többség alapján választják meg, és hogyha ez így van, akkor fölmerül a kérdés, hogy az arab tavasz nem esik-e áldozatul, nem esik-e egy katonai rendszer áldozatául. Köszönöm, hogy az elnök Szidóniája szó. I would like... Én is szeretném megköszönni először is Iránnak a kiváló tervezetet, a kiváló dokumentumot, amely szerintem is aláhúzza és kiemeli a legfontosabb témákat, melyek az eszközök áttekintését illeti, azok különösen a költségvetési vetületét ezeknek. Nem szeretnék vitába bocsátkozni semmiképp most, mert az AFET szakbizottsága asztalára tartoznak ezek a témák, sőt, ott bizonyal lefolytatják ezeket a vitákat. Én a költségvetési vetületekre koncentrálnék. Azt szeretném én is, amit Garán javasolsz, hogy az arab tavasz lendületét ragadjuk meg, és a több éves pénzügyi költségvetés keretében is tekintsük át a szomszédságpolitika finanszírozását. Ez egy pozitív elem, koncentráljunk rá tehát. Két apró megjegyzésem volna még, részben egy olyan téma, amit a jövőben talán mélyebben kell megtárgyaljunk, ez pedig nem más, mint a palesztin hatóság finanszírozásának és a vonatkozó programozásnak a kérdése. Költségvetési szempontból egy kicsit mindig körültekintő vagyok, arra, hogy egyes államoknak, egyes régióknak, vagy akár egyes kedvezményezetteknek előirányozzunk előre tételeket. Különösen problematikus ez, hogyha ezen eszközön belül címkézzünk ilyen módon. Ha szükség van erre, és biztos az AFET a megoldás ellen, meg mellett egy sor érvet felsorakoztat majd, mert mint az én előzetes előránz kormányzatok mellett is ellen, akkor talán vegyük ki a szomszédság politikai eszközből ezeket a tételeket. Ez egy, csak egy ötlet, de ebben a formában elég problematikus ez így. Egy talán kevésbé költségvetési szempontú dolog. Én lengyelként, és ez nem lepi meg önöket, hát meg vagyok egy kicsit, egy kicsit aggódom a felett, hogy a figyelmet eltereli az arab tavasz olyan országokról, mint Ukrajna vagy Fehér Oroszország, holott ezek is súlyos problémákkal küzdködnek, a demokrácia ügyében is, ez ugye nem titok önök előtt, és mm, nagyon bosszantana, hogyha az arab tavaszra szentelt figyelem figyelmet terelne el Ukrajnáról vagy Belorussziáról, ahol a gondok szintén fennállnak, sőt növekednek. Úgyhogy szenteljünk tovább is figyelmet, tovább is figyelmet ennek a térségnek, és ezért üdvözlöm a civil társadalmi és demokratikus célok, célokról szóló kritikus megjegyzéseknek, hogy vajon valóban jól mérjük-e az előrehaladást, mérhető -e ez, és vajon kapcsoljuk-e a demokratizálás folyamatának sikereihez a támogatásainkat a szomszédság politiká által érintett országokban. Zárnám ezen a ponton, szerintem a javaslatok kiválóak, és nagyon jó áttekintést nyújtotta a jelenlegi helyzetről. Köszönöm. Köszönöm, Szidonia. Alfonzi úr következik. Merci, président. Uh, just d'abord pour... Köszönöm, elnök úr szeretném Fármúrnak és a szocialistáknak megköszönni azt, hogy jelentés tervezetbe foglalták ezt az ügyet, hiszen ez nagyon fontos Európa szempontjából is, és a szomszédság szempontjából is lesz akár bővítés, akár nem, például gondolhatunk a Balkára, amely egy rendkívül fontos terület, és aztán azt látjuk, hogy ahogy változnak a világgazdaságban a dolgok, a körülöttünk lévő országokban az életszínvonal is tényező lesz Európa jövője szempontjából is, a vállalataink szempontjából is, a fogyasztói piac szempontjából is. Tehát, hogyha ők fogyasztani tudnak, akkor az nekünk is jó lesz, ezért fontos az európai szomszédsági politika. Minél hatékonyabb legyen, ezért újjá kell szerveznünk. És ugyanakkor ne feledkezzünk meg se a Balkánról, se a keletről, a mediterrán térségben azonban óriási tétek vannak, gazdasági fejlődés, migráció szempontjából, környezetvédelem szempontjából. Tehát nagyon fontos, hogy hosszú távú intézkedéseink legyenek. A jelentés megpróbálja megerősíteni, és én talán még itt egy kicsit tovább is mennék, mint a jelentéstevő, a szomszédsági politika regionális aspektusában. Az együttműködésnek több szinten kell megvalósulnia, városok között, régiók között. Aztán a lehető legkonkrétabban kell felépíteni és mérni a az előrelépést a régió gazdasága és politikai demokratikus fejlődése szempontjából a makroregionális összköz szerepével kapcsolatban is érdeklődnék, hogy ez milyen szerepet játszhat majd esetleg a szomszédsági politikában. Köszönöm, kedves kolléga, Bokros úr kap szót. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Just, uh... Köszönöm, elnök úr. Csak egy szakmai, technikai megjegyzés, politikai jellegű vitában nem bocsátkoznék, bár megvannak a magam nézetei. Különféle típusai vannak a segélyezésnek, támogatásnak, fejlesztésnek, melynek persze költségvetési kihatásai is vannak. Már hogy melyiket választjuk. Az EIB ö, reflók újrahasznál, újra alkalmazása címsorral gondom van. Ezeket az eszközöket nem lehet ugyanúgy ö, felhasználni, mint a fejlesztési segélyeket. Ezek inkább beruház, beruházásokat akarunk, folyósítani, ám a beruházásokhoz beruházásokat jövedelmezőség alapján kell kijelölni, bár az EIB egy fejlesztési bank, és vannak szakpolitikai meggondolások is a döntéseiben, amelyek esetleg ütköznek a rentabilitás szempontjaival, ám mégis végső soron az EIB egy különálló intézmény, melynek azért a kihelyezései megtérülését is bizonyítania kell, bármilyen befektetéssel is él. Úgyhogy ezért ezt a különbséget uh, látnunk kell. Nem lehet ezeket a forrásokat ugyanazon a címsoron uh, szerepeltetni, mint az, a, a, az előrányzatokat. Tehát a befektetésekből visszafolyó összegeket nem lehet más, nem lehet egy halap alá venni ezekkel az előrányzatokkal. Úgyhogy nem tudok egyetérteni azokkal, itt azok értek itt azok a kormányokkal, amelyek külön kezelnék e tételeket. Lehet ezt egy, egy, egy lábjegyzettel jelölni, vagy egy, vagy egy csillaggal jelölt alfejezetként, ám semmiképpen sem úgy, mint, ezeket a tételeket, mint, hogy, mint amelyeket ugyanazon országokban ugyanúgy, ugyanazon ö, keretek között kell újra ö, visszabefektetni, mint a Köszönöm, kedves kollégák! Nekem is volna néhány megjegyzésem, hogyha megengedik. Ahogy Jörán rámutatott, nagyon gyors változásokat érünk a környéken, délen is, és bizonyos tekintetben keleten is. Néhány nap múlva a keleti partnerségről lesz egy csúcs találkozó. Talán holnap az ENSZ közgyűlése szavazni fog a palesztin helyzetről, illetve Líbiáról, Egyiptomról is folyamatosan újabb híreket hallunk, és ez, erre önök is utaltak. Jó pillanat tehát ez, hogyha az eszközeink az új helyzethez való alkalmazásáról elgondolkozunk. Ezzel kapcsolatban néhány dolgot. Mi költségvetési szakbizottság vagyunk, nem a külügyi szakbizottság, ahogy ezt Szidónia is mondta. Úgyhogy a politikai döntéseknek elsősorban ők a felelősei, a külügyi szakbizottság persze mi nekünk is vannak véleményeink, és ezt meg is fogalmazhatjuk, sőt a szavazásunkat is befolyásolhatja, de a politikai nyomást, a politikai irányvonalat elsősorban a külügyi szakbizottságnak kell meghatároznia. Ezen, ez félretéve a be a Költségvetési Szakbizottság két aspektusra összpontosíthat. Egy oldalról általánosságban, ami az arab országokban történik, az egy lehetőséget nyit arra, hogy autentikus európai fellépéssel éljünk, és hogy egy új lapot nyissunk a segélyezési politikákban, amelyeknek van európai aspektusa, de egy kicsit még, hát ha óvatosan fogalmazhatok, posztkoloniális jellegük is van. Van néhány olyan ország, amely ugyanis gyarmat volt ezek között. Amikor a földközi tenger déli részére gondolunk, egyre több afrikai ország van, amely hajdanában egy vagy másik európai ország gyarmata volt, és amikor ezek az országok demokratikus, szabad rendszerekben kezdenek el élni, akkor lassan egyenlő partnerként kell őket megtanulni kezelni minden tekintetben. Európának a 21. század szellemében kell eljárnia, tehát nem a 18. vagy 19. századi elképzeléseink szerint. Két nagyon fontos szerepe van ebben a költségvetésnek, ahogy azt jelentéstevő is kifejtette. Először is, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a segélyek, amelyeket bevezetünk, azok gazdasági szempontból hatékonyak. Nem az a lényeg, hogy a lehető legtöbb pénzt költsük el, hanem hogy a lehető leghatékonyabban, legjobban költsük el. Az Európai Unión belül például a hátrányos helyzetű régiók fejlesztésére ott vannak a kohéziós alapok, az Európai Unión kívül pedig, akár a szomszédságunkra gondolok, ott vannak az előcsatlakozási alapok, a szomszédsági alapok, a fejlesztési koordinációs eszköz. Tehát ki kell választani azt, hogy melyek azok a segélyek, melyek azok a feltételek, amelyekben ezek a lehető leghatékonyabban tudnak működni. És itt van felelősségünk. Azonban hát ez a, mutatja, hogyha meg tudjuk ennek alapján a megfelelő lépéseket, a megfelelő döntéseket hozni, ez mutatni fogja a Költségvetési Szakbizottság nagyságát. De meg kell vizsgálnunk azt, hogy a négyes kategória a 2012-es költségvetési tervben hogy fog kinézni, milyen módosító indítványokat nyújtottak be és fogadtunk el ezzel kapcsolatban. Több mint száz 500 millió eurót fogadtunk el a kategória küszöbe fölött. Ez is mutatja az elkötelezettségünket, de hát utána figyelembe kell venni azt is, hogy hogy költik ezt el. És Laurent Gra, aki nem sokára miniszter lesz, és el fog jönni a Kobübe, ő is remélhetőleg majd ki fogja fejteni a véleményét ezzel kapcsolatban. Nos, jelentéstevő úr, mi a véleménye az eszmecseréről? Köszönöm, elnök úr. Csak néhány megjegyzés. Uh, first, Mr. Hart. Csak néhány megjegyzés eddig mondatokkal kapcsolatban. Hartong úr azt mondta, hogy nem kéne aktívan fellépnünk, mert uh, iszlám rezsimek vannak ö, uh, épülőben. Hát én épp ellenkező irányba érvelnék, szerintem aktívak kell legyünk, épp azért, mert ki más lenne aktív. Azok az erők, amelyek a demokratikus feltételrendszerünket nem veszik figyelembe, most azokkal szemben kell mi helyben ott legyünk az intézményépítés, meg a gazdasági kapcsolatok építésében is a e régióban, Úgyhogy éppen az iszlám, ez, ez azért ellenszólnék. Nem rezsimeket támogatunk, hanem demokratikus rendszerek építését támogatjuk, és az életképes gazdaság képítését. Ez a cél. Ezért kell a civil szervezeteket és a különféle demokratikus testületek széles körét támogatni, és nem a rezsimet, mint olyat. Anna Jensen és Portas úr is rámutatott a, a bürokrat, bürokrácia problémájára, arra, hogy nehéz azok intézményekkel kapcsolatot teremteni, amelyek még ki sem épültek. Miguel Portas beszámolt arról is, hogy a, a kötöttségvállalások kifizetésére vonatkozóan hogy állunk. Én nem tudok erre válaszolni, a bizottságtán igen. Van egy dél-mediterrán monitoring csoport a parlamentben, amelynek tagja vagyok, és meghallgatásokat szerveztünk az Európai Unió képviselőivel. Épp nemrég a tunéziai ö, irodánk vezetőjével. Úgyhogy lehet ezekkel a dolgokkal foglalkozni, ám elsősorban a humanitárius sürgősségű segélyeket kell folyosítani, és aztán kell koncentrálnunk az új intézmények kiépítésével és azokkal való kapcsolattartással. Úgyhogy a szerződések ügyében a bizottságtól ezt kell kérdeznünk. Szidónia. Hát nem csak szomszédsági eszköz ről szóló vita keretében, hanem a 2012-es költségvetés és az MFF keretében is meg kell tárgyaljuk, ez nyilvánvaló. Ami a kelet és a dél közötti figyelem megosztását illeti, ez korábban is egyharmad, kétharmad volt, ám ennek nincs formális képlete, se, sehol sem írtuk ezt le, ez csak egy általános politikai szándékként fogalmazódott meg, ám rendkívül fontos számunkra, hogy egyensúlyt, észszerű egyensúlyt tartsunk fenn. A szomszédság politika hitelességét délfelé is, meg kelet felé is fenntartva. Ezt nem szabad elásnunk, rendkívül fontos. Ami a programkészítést és a palesztin hatóság támogatását illeti. Szerintem meg kell vizsgáljuk az egyes technikákat. A gond mindig is az volt, hogy az Európai Uniós előirányzatokat mindig a politikai nyomásgyakorlás eszközeként alkalmaztuk. Az Egyesült Államok, az ENSZ, az arab országok azt mindig azt mondják, nem növeljük a kötelezettségvállalásainkat, amíg a többiek nem teszik. Ez a játszma mindig végső soron Palesztinának áratott, és a palesztin hatóság tervező képességét ásta alá, mi több az, az ENSZ illetékes szervezete sem tudja előre, és a palesztin hatóság sem, hogy a következő hónapban ki tudja fizetni a tanárok béreit például. Az Annora tulajdonképpen egy államot működtet, egy állami igazgatást működtet Palesztinában, de sosem tudják néhány héttel a kifizetés előtt még, hogy ki tudják-e fizetni a béreket. Ez így ez nem észszerű, még akkor sem, hogyha ha politikai szempontok indokolhatják. Tehát ezzel ez jobban kell, ezt jobban kell terveznünk, mint eddig. Ami a civil társadalom és a civil szervezetek támogatását, stb. illeti. Ez mindig problematikus volt az Európai Unió számára, hiszen egyrészt a bizottság nem akar nagyon kicsiny tételekkel, támogatási tételekkel, 10 eurós tételekkel foglalkozni, hanem nagy, könnyen igazgatható, nagy, könnyen adminisztrálható programokat lát szívesen. Ugyanakkor demokratikusoknál fogva fontos, hogy a kis szervezetek is kapjanak fogható támogatást. Nagyon sokat bírálták például az IPA programokat, mert igazából nem működtek a kis szervezetek kapcsán. Itt is megoldást kell találnunk, mely révén a demokratikus szervezetek számára is elérhető a támogatás, ám ugyanakkor adminisztrálható is észszerű módon. A twinninget említette Alfonzi úr, amely szintén rendkívül fontos eszköz ebben az esetben. Bokros úrnak válaszolva a végén az EIB visszautalások, riflók esetében. Nincs kétség a felől, hogy az Európai Bizottság javaslata azt jelenti, hogy ők azt javasolják, hogy az EIB riflók révén a programok egy ötödét finanszírozzák. A tanácsban évek óta folyik erről a vita, meg az EIB belül is. A, az, ez, a pénz ott van, tehát már az EIB számláján szereplő reflow eszközökről van szó, és ha ezek felhasználására megoldást nem találunk, akkor egy pótlógus 20%-ra lesz szükség az MFF felülvizsgálata vagy a rugalmassági eszköz alkalmazása révén, erre pedig tudom nincs mód. Úgyhogy a teljes programfinanszírozás egyötödéről van szó, ezt kockáztatjuk, ha nincs megoldás. Ha nem használják fel az EIB reflókat, akkor, ahogy több tagállam javasolja, vissza kell fizetni ezeket a tagállamok költségvetésébe. A saját költségvetési vitáinkban is felmerül ez Szerintem a bizottság javaslata észszerű. Ha technikailag nem tudjuk megoldani a problémát, akkor más megoldásra van szükség, mert a programok egyötödét nem lehet egyszerűen lenyesni, csak azért, mert az EIB reflow felhasználására nem találtunk ki jobb módot. Tehát kell legyen még egy javaslat ebben az ügyben, szerintem az Európai Bizottság érve észszerű, és ezért támogatható. Très bien. Je vous remercie. Nagyszerű, köszönöm szépen. Akkor emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 12-e dél. Véleményünket november 7-én fogjuk elfogadni, 14-én szavazunk róla, és a decemberi 2 plenárisra fog bekerülni. Ez azt jelenti, hogy az új fejlemények még módosíthatják a véleményünket a tekintetben is, hogy akarunk szavazni. Köszönet az előadónak, és a 13. napi rendi pont következik. Ezt, elha, ezt illetve a 14-est is az előadó kérte, hogy halasszuk el. Egy szó a 15-ös napi rendi pontról, hiszen Iváló Kálfin jelentéstevőnk nincs itt nagyon aktív a hazájában jelen pillanatban, ha jól tudom. Minden jót kívánunk neki, sok szerencsét. Megbízott engem azzal, hogy tájékoztassam önöket a következő helyzetről. Már több alkalommal beszámolt arról, hogy hogy állnak a tárgyalások Számos háromoldalú tárgyalás volt ugyanis. A bank az EBB-nek nyújtott Európai Uniós garanciákkal kapcsolatban. Ezek ugyanis jelentős veszteségeket szenvedhetnek el az Európai Unió kívül. És itt visszautalnék arra a megjegyzésre is, amit Bokros úr tett. Sikerült közelebb jutnunk egy megállapodáshoz, Erről be is számolt múltkor. A tanács hivatalosan elfogadta szeptember 20-án az álláspontját, mi pedig hivatalosan mm, csak 26-ától, szeptember 26-ától fogadhatunk el véleményt. Október végén fog a jelenlegi rendszer lejárni, ezért gyorsan el akarjuk fogadni az új szöveget elviekben. Az októberi kettes plenárison fogjuk ezt megtenni és így időben aláírásra kerülhet, és időben érvénybe léphet. Tehát az októberi kettesről van szó, sőt, esetleg az októberi egyes mondja itt nekem a titkárság. Ennyi tehát az önök tájékoztatása véget. Nagyon fontos, hogy a képviselők készek legyenek a szakbizottságban is, a következő ülésünkön itt október elején a, szak, a Költségvetési Szakbizottságban szavazni erről hogy az októberi plenárisra már a kész szöveggel érkezhessünk. Tehát egy elvi megállapodásra már sikerült jutni a hosszú távú tárgyalásoknak köszönhetően, ezt mondta nekünk a jelentéstevünk. Nagyon fontos, tehát hogy október 6-án mindannyian készek legyünk ezt megszavazni. Köszönöm. Most pedig szeretném kihasználni azt, hogy egyszerre itt van körünkben a jelentéstevő aki a hi, a ingatlan politikának a felelőse Monika Holmeyer, és És az itteni jelentéstevő is itt van, aki ezzel a területtel foglalkozik. Monika kap először szót. Kolleginnen und Kollegen, das geht wirklich ganz, ganz kurz. Als erstes eine knappe Merkung. Hölgyeim és Uraim, nagyon röviden szeretnék erről szólni. Most azt kérem önöktől, hogy ne olvassák el a Kobu News hírlevelet, mert hibás. Ebben azt látjuk, hogy a kormány két éve fizeti a bérleti díjat, és most pedig már ez nem így van. Hát én nem erről fogok beszámolni. A nők és férfiak közötti e, egyenlőség intézményéről van szó, tehát a nemek közötti egyenlőség intézményéről, ennek bérleti szerződéséről. Igazából ez a pénzügyi kereteket nem haladja meg, ezért nem kötelező erről beszámolót tartani, de mégis egyetlen kritikáról szeretnék szólni itt a szakbizottság előtt, ez pedig a következő. Két évük volt arra, hogy új helyszínt keresenek, ezt nem tették meg az illetékesek. Ez azért nem annyira nagyon tragikus, a jelenlegi jelenlegi keretek, a helyszíni igények kielégíthetők Vilniusban. 9-től 12 hónapos időszak rendelkezésükre, hogy egy rövid bérleti szerződést vezessenek bennek, azonban nincsenek különösebb pénzügyi vonatkozásai, úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel nagyon foglalkozni kellene. Egyetlen egy kérésem van a szakbizottsághoz. Általánosságban véve az ügynökségeknek meg kell mondani, hogyha tudjuk, hogy valamilyen okból kifolyólag egy irodát el kell hagyni, akkor egy évre előre gondolkodni kell azon, hogy hova is költözön át ez az ügynökség. Ugye már négyszer előfordult ez, tehát jó lenne az ügynökségeket figyelmeztetni, hogy ez lenne a feladatuk a jövőbe, hogy hirtelen ne kelljen rövidtávú bérleti szerződéseket kötnünk. Egyébként nem hiszem, hogy különösebben foglalkozni kellene ezen. Köszönöm, hogy az elnök vagy mindenkáé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyetértek Mónikával, azonban van valami, ami rámutat a szisztematikusság hiányára. A bérleti szerződés decemberben jár, a nyáron három idéglenes épületet választottak, a nemek közötti egyenlőség Európai Intézete számára van egy pragmatikus javaslatunk. Egy közös Európa házat kellene létrehozni, amely mind a nemek közötti egyenlőség Európa Intézetét, mind pedig az információs irodát magába foglalná. Ehhez azonban ideiglenes megoldást kell találni a nemek közötti egyenlőség Európa Intézetének, legalább 12 hónapra. Azért mondom azt, hogy nem vagyunk eléggé következetesek, mert hogyha most megállapodunk, akkor a három intézményt egy épületbe lehetne elhelyezni. Ez jó megoldás lenne. És úgy gondolom, hogy az elhangzott javaslatot mindenképpen támogatni kell. Elnök, köszönöm szépen, Mónika. Nos, um, szeretném megvédeni a EIG-t. Azt hiszem, hogy a parlamentnek is figyelmeztetésre van szüksége, hiszen vannak még más szomszédok is, tehát vannak még más lakói is ennek az irodának, és azt hiszem, hogy mindannyian megfeledkeztek arról, hogy mikor kell kiköltözniük ebből az épületből. együtt kellett volna erről elgondolkodniuk kellő időben. Mindannyian azonban csak most veszik fontolóra ezt a kérdést, tehát azt hiszem, hogy senki nem volt túlságosan okos ebben a helyzetben. De az biztos, hogy lépnünk kell. Elnök, rendben, akkor kövessük a jelentéstevő véleményét, Vladimir Janka egyetértésével. Tisztelt kollégák, elég gyorsan haladtunk a napi rendben, ez pedig azt jelenti, hogy ugye eredetileg beszélnünk kellene, vagy kellett volna a 2012-es költségvetéssel kapcsolatos módosításról a bizottság, illetve más intézmények kapcsán. Először a koordinátorokkal, aztán pedig a bizottságban, de ugye most 11 óra lesz, 20 perc múlva. Mit is javaslok? Azt, hogy koordinátori ülés következzen, és utána megnézzük, hogy a délután folyamán hogyan tudunk tovább lépni, így egy kis időt nyerhetünk. Először is Fernández úrra nézek. Ma reggel egy nagyon fontos egyeztető tárgyaláson vett részt a büróval, és a bűró egy kiigazító levelet, egy módosító levelet küldött a 2012-es költségvetés tervezethez, a parlamentihez, ugye még 2012-ben indul, és a költségvetési tervezett közdiadásakor nem lehetett pontosan még látni, látni a például Horvátország csatlakozásának következé, következményeit, illetve a Lisszaboni szerződés következtében 18 új tag belépését. A jelentéstevőt tehát arra kérem, hogy számoljon be erről a kérdésről, és nézzük, hogy a különböző frakciók hogyan vélekednek erről a kérdésről, és lássuk, hogy így a módosítók hogyan is néznek, és milyen kompromisszum előtt állunk. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon közel állunk egy megállapodáshoz. frakciók nagy többsége azt hiszem egyetért, és ezért történelmi egyetértésnek lehet nevezni ezt. 2011 és 2012-es helyzetet, ha összehasonlítjuk a 2012-es költségvetést a 2011-essel, a rendkívüli ö, kiadások Horvátokat félretéve, illetve a horvát csatlakozást félretéve, ez azt mutatja, hogy 0,8%-os növekedésre került sor jelenlegi pillanatig. Ez egy jelentős erőrelépés. És Horvátországgal, valamint a 2,5%-os inflációt, ha figyelembe vesszük, akkor negatív növekedésre került sor. De hogyha 18 új tagot és Horvátországot kivesszük, illetve kivesszük az összes következményt, az új, amit az új 300 álláshely jelent, akkor a Lisszaboni szerződés nyomán még mindig azt találjuk, hogy kb. 0,5%-os növekedést értünk el. Ez azt jelenti, hogy a parlament többet e, tud elérni kevesebbet. Tehát több hatáskörünk van, több álláshelyünk, több tevékenységünk általánosságban. Na már most, ha megvizsgáljuk a megtakarításokat. Volt itt egy kompromisszum, egy megállapodás, amit nem akartunk feladni az áprilisi megállapodásból. Hogyha ezt feladtuk volna azokat a kompromisszumokat, azokat a kötelezettségvállalásokat, akkor nem lett volna értelme októberben tárgyalni, akkor kezdhetünk volna mindent előről. Ebben az esetben csak áprilist átugorhattuk volna, és tovább léphettünk volna októberre. Azonban a gazdasági helyzet nagyon komoly, és ezért ezeket a további megtakarításokat szeretnénk megtartani azon kötelezettségvállaló kompromitálása nélkül, amelyeket már elfogadtunk. Tehát áprilisban 2,3%-ban állapodtunk meg. Aztán ehhez hozzá kell adnunk Horvátországot, hozzá kellett volna adni Horvátországot és a 18 új tagot. Ez már is nagyon nehéz megállapodás volt, hiszen kb. 500 millió eurós csökkentést jelentett az eredeti bürójavaslathoz képest. Most azonban körülbelül 25 milliós megtakarításra van szükségünk még. 27-et sikerült elérnünk tulajdonképpen, és majd mindent meg is magyarázom, hogy hogyan. A 21 ebből strukturális változtatásokat jelent, de a jogszabályalkotási kiválóság tekintetében is sikerült változtatni. Aztán az üléseken való tolmácsolás és a fordítás tekintetében is szeretnénk megtakarításokat elérni. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig kell, hogy dolgozzunk, és több szimultán ülés van most jelen pillanatban. A későbbiekben szeretnénk ezeknek az arányát lecsökkenteni, hogy ne legyen annyira sok ülés egy időben. És a fordítások vagy fordítások szempontjából megtakarításokat lehet elérni például a plenárison is, hogyha a szobai kérdéseket nem fordítjuk le minden nyelvre. Azonban nagyon fontos, hogy ezek a megtakarítások a többnyelvűségnek ne legyenek a rovására, ne menjenek a rovására. Ezért bárki, aki kívánja, mindenféle fordításhoz, tormácsoláshoz hozzáférhet a, a hivatalos nyelveken, amennyiben kéri. Aztán a, az utazással kapcsolatban is további megtakarításokat akarunk elérni, ebben most nem akarok részletesen belemenni, hiszen ezt a frakcióknak még meg kell öm, vitatniuk, de az utazásokat is, utazások költségeit is csökkenteni akarjuk, és ez egy rezervbe kell, hogy kerüljön. Egy megtakarítási tervet szeretnénk létrehozni minden utazás tekintetében, és én magam is benyújtottam egy módosító indítványt, hogy 15%-os arányt egy tartalék keretbe különítsünk el. Aztán további megtakarításokat lehet elérni a kiadványokkal kapcsolatban, az energiafogyasztás csökkentésével. Ezeket pedig persze még véglegesíteni kell. Aztán van még egy nagyon fontos pont – a javasolt megtakarításoknak persze legálisnak kell lenniük. Általános konszenzus tapasztalok abban, hogy bizonyos megtakarítások, amelyek érintik a személyzeti szabályzatot például nem megvalósíthatók, nem parlamenti hatáskörök ezek, azonban a bírónak van egy olyan hatásköre, a bűró hatáskörében nem tartozik az, hogy az általános ö, költség térítést csökkentse, de befagyaszthatja. Befagyaszthatja, illetve növelheti szükség esetén az infláció értékével. Azonban jogi szempontból kétségeink vannak a tekintetben, hogy hogyan lehet itt játszani a számokkal. Mindazonáltal a bürót azért megkérhetjük, hogy ezt a jutatást fagyassza be. És a büró is javasolhat egy ilyen befagyasztást, tehát nem csak mi kérhetjük tőlük. Ezek óriási erőfeszítések, hogy elérjük a célunkat. A parlament történetében még soha nem fordult elő, hogy ennyire apró volt a költségvetés növekedés 0,8%. Még hogyha az extra költségeket kivesszük, akkor is csak 1,9%-os a növekedés, de még az 1,9% is negatív növekedés, hiszen ez jóval alatta marad az inflációnak. Hogyha azonban ezt a javaslatot el tudjuk fogadtatni, és azt hiszem ez sikerülni fog, hiszen a büró nagyon nyitottnak mutatkozik, akkor 0,8% lesz a végeredmény. És az még mindig nagyon fontos jelzés lesz a külvilág felé, megmutatja azt, hogy tudunk változtatni a dolgokon, tudunk többet elérni kevesebb pénzből, és a jelenlegi kihívásokat úgy tudjuk kezelni, hogy felelősek maradunk az állampolgárok felé. Köszönöm. Fogen úr következik, mondja az elnök. Igen, nagyon sikeres volt uh, a mai találkozónk. A szocialisták támogatták a jelentéstevő álláspontját. Két nál kevesebb uh, emelkedést szeretnénk, szeretne ugye 1,9%-ot, és így uh, a Lisszabon a Lisszabon és Horvátország miatti költségek 0,8%-ot jelentenek. Ha további megtakarítást irányozna elő, azt is támogatnánk. Aztán fölmerül a kérdés, hogy a megtakarításokat hogyan érjük el, hogy valóban sikerüljen az 1,9%-ot megtartani. A szocialisták úgy gondolják, hogy a képviselőknek is hozzá kell járulniuk ehhez a megtakarításhoz, ezért azt javasoltuk, hogy és azt hiszem, hogy mm, tehát e, azt javasoltuk, hogy a utazási költségek esetében bizonyos csökkentéseket foganatosítsunk, és így tartalékot építettünk. Azt hiszem, hogy ez most már konszenzusban is elfogadásra került. Aztán, ami a kiadásokat illeti, ez is nagyon fontos, de ott van a 20 milliós megtakarítás a fordítás és a tolmácsolás területén, ez is rendkívül fontos, ezt meg kell vizsgálnunk, hiszen ez azt jelenti, hogy meg kell változtatni a parlament munkáját, és mi képviselőként felismerhetjük el és fogadhatjuk azt, hogy, hogy ha valóban 21 milliós megtakarítást akarunk eszközölni, akkor ilyen lépéseket kell tennünk. Egy másik nagyon fontos megállapítás, a szocialisták számára, hogy nem csak 2012-t kell megvizsgálnunk a költségvetés tekintetében, hanem egy hosszabb távon kell gondolkodnunk, és ezért módosító javaslatokat nyújtottunk be egy hosszú távú megtakarításra vonatkozóan, különösen a utazási költségekre gondolok. És végül még egy megjegyzésem lenne, amelyre nem utalt a jelentéstevő, ez pedig történelem háza jelenleg a jogi alap csak a parlamentet hatalmazza föl arra, hogy a történelemházát működtesse, illetve fizesse. Természetesen fontos lenne a társfinanszírozás más intézményekkel együtt. Ma reggel a főtitkár javaslata az volt, hogy szolgálati szintű megállapodást kellene kötni a bizottsággal, és meg kell ezt vizsgálni. Hát nem tudom, hogy ennek ez lehetséges a jogi alap miatt, és nem tudom, hogy a bizottság akar-e pénzt fektetni az Európai Történelem, az Európai Történelem házában, majd meglátjuk. A jó hír azonban az, hogy megállapodás felé haladunk nagyon sok témában, amelyről beszéltünk. That's good news indeed. Uh, Monsieur Bokros. Bokros úr. Just to add to the... Kiegészítésképpen a jó híreket tovább folytatván, az ECR nevében támogatjuk a jelentéstevőt, és egyértelműen megfogalmaztam azt is, hogy a jelentéstevő által kialakított számok következetesek megfelelnek az ECR javaslatainak, gondolatainak, különösen az 1,9%-os 1,9%-ra gondolok, illetve Lisszabon és Horvátország nélkül a 0,8%-attól, vagy 0,9 attól függően, hogy mennyi, mennyire tudunk előrehadni. A plenáris ülésen azt is elmondtuk, hogy alapvetően nem a gazdasági helyzet változása miatt kerülnek kerül sor ilyen megtakarításokra, hanem azért, mert ez a helyes lépés, már áprilisban meg kellett volna tenni. Csak egyet érteni tudok Derek Vonnal, aki azt mondta, nagyon is egyértelműen fogalmazott, hogy nem egy egyszeri megtakarításról van szó, hanem hosszú távú strukturális változtatásról, amely további megtakarítós, megtakarításokat jelent majd hosszú távon. Aztán nézzük a részleteket. Teljes szívvel egyetértünk a 10 plusz 11 milliós megtakarítással a fordítás és tolmácsolás területén, és valószínűleg nagyon fontos emlékeztetni saját magunkat arra, amit a főtitkár mondott, amikor ma reggel erről beszéltünk, ő pedig azt mondta, hogy forrás hatékony, teljes többnyelvűséget lehet biztosítani. Ez pedig azt jelenti, hogy ezek a megtakarítások nem sodorják veszélybe az európai parlamenti tagok jogait, senkinek a jogát, mindenki saját nyelvén beszélhet, de azt hiszem, hogy mégis nagyon fontos, az, amit Klaus Welle mondott, hogy esetleg egy részletesebb javaslattal állhatnánk elő, kérésre lehetne ezeket a szolgáltatásokat nyújtani, hiszen nagyon gyakran fölajánlják nekünk ezt a szolgáltatást, anélkül, hogy bárki használná ezeket. Három ö, én volt három magyar tolmács és tolmácsról. Ma délelőtt például én voltam az egyetlen magyar a teremben, én pedig ugye az angol nyelvet hallgatom, és itt vannak a magyar tolmácsok is. Ugyanez vonatkozik a dokumentumokra, rengeteg magyar dokumentumot kapok, soha nem olvasom el őket, tehát valamilyen olyan eljárást kellene foganatosítani, mely keretében kérésre, igényre hozzáférhetőek ezek a dokumentumok, de nem automatikusan, így nagyon sokat megtakaríthatnánk. Egyetértünk a jelentéstevővel az utazás megtakarítás kapcsán az 5%-os csökkentés valóban minimum, és egyetértünk azzal is, hogy további összegeket lehet tartalékba helyezni. A büró beszélni fog erről, az általános költségjuttatásról, ennek a befagyasztásáról, General Expense Allowance. Azt hiszem, hogy viszonylag közel jutottunk már egy konszenzusos megállapodáshoz, ezt támogatni tudjuk. Köszönjük szépen. Merci, mon cher collègue. Miguel Portás. Miguel Portási a szó, mondja az elnök. Obrigado, presidente. Eh, algumas eh, observações. Köszönöm szépen, elnök úr, egy-két megjegyzéssel élnék. Először is hadd mondjam el, hogy egyetértek a tervezett csökkentésekkel a fordítás és a tolmácsolás területén. Pontosan azért, mert föl lehet, fönt lehet tartani a többnyelvűséget minden körülmények között. Azt hiszem, hogy érthető az, hogy Bokros úr angolul kíván beszélni, Nekem azonban elég nagy gondot okozna az, hogyha az ő szintjén kellene angolul beszélnem, de esetleg franciául megtehetném, azonban politikai okokból ezt nem, nem teszem meg. Amint föladjuk a nemzeti nyelveinket, saját nyelvünket, nagyon nagy kockázatot támasztunk, kockáztatjuk az Európai Parlament és az Európai Intézmények pluralisztikus munka folyamatát. Mindemellett egyetértek azzal, hogyha nincs szükség arra, hogy portugálul, magyarul vagy franciául, vagy esetleg angolul tolmácsolás folyjon egy ülésen, akkor ne használjuk ezt a szolgáltatást, de meg kell nézni mindennek minden oldalát, hogyha valaki saját nyelvén kíván szólni, azért, mert esetleg megkönnyíti az életet valaki számára, akkor erre lehetőséget kell biztosítani. A koordinátori ülésen nincs mindig portugál tolmácsolás, néha csak angolul van tolmácsolás, és ez egy politikai fenyegetés, Tudom, hogy funkcionálisan jól működik, de valahol azért ez eh, pervers. Második megjegyzés. A utazási költségek tekintetében megállapodás felé közelgünk. Ugye az 500, 5%-os csökkentés, illetve 15%-os tartalékképzés az egyik módszer erre. De legyünk óvatosak, az 5%-os általános csökkentés minden utazásra vonatkozóan nem intelligens megoldás, az pedig, hogy 15%-ot tartalékba helyezünk, ugye kb. 12 millió euróról van szó, ez pedig csak akkor jelent megoldást, hogyha a büró valóban egy észszerű javaslattal rukkol elő a utazási szabályokat illetően, illetve a kivételeket illetően, amely kivételek lehetővé tennék a business class használatát a repülés során. Ez a delegációk utazásának költségét is érinti, hiszen hogyha a és emellett el kell mondani, hogy ha a delegá- delegációkban résztvevők számát csökkentjük, akkor ez politikai szempontból nem feltétlenül előnyös. Tehát egyértelműen szeretném elmondani, hogy a reprezentatív utazás csökkentését vel nem értek egyet, az arányosság elvét figyelembe kell venni, és fönn kell tartani, és végül harmadsorban a legfontosabb megjegyzésem az általános kiadás kapcsolatos juttatások, a General Expenditure Allowance. Elég nagy a keretünk, mint egy 4400 euróról beszélünk havonta, és ez jelenlegi jelenlegi, ennek az összegnek a jelenlegi mérete aránytalan és nem is jogos. Ez érinti a fizetést, anélkül, hogy nemzeti vagy Európai Uniós szinten adózást vonna maga után, ugye juttatásnak nevezzük ezt az összeget, ezzel fizetjük ki a telefonszámlánkat, illetve ezzel vásárolunk papírt, ebből fizetünk, fizetjük az asszisztenseinket. De hát ugye nem fogunk iPad-et venni minden képviselő számára minden hónapban, tehát ez, ez egy hatalmas összeg, sokkal nagyobb, mint amennyiek a kiadásaink, tehát valóban itt, itt csökkentés lehetne eszközölni, 25%-ot javaslom, lehet, hogy e, javaslok, lehet, hogy ez túlságosan nagynak tűnik, de maga az az elf, hogy csökkentést kell bevezetnünk ez, ebben a kiadási zónában, ez mindenképp olyan, amellett ki kell tartanunk. Egy megállapodás van kialakulóban, azonban ez a megállapodás nem éri el teljes potenciált, és azt hiszem, hogy valóban kötnöm kell az evet a karóhoz. Ez egy olyan kérdés, amely nagyon-nagyon fontos üzenetet adna az állampolgárok számára, hiszen bemutatná, kimutatná az, hogy mi európai parlamenti képviselők hajlam, hajlandóak vagyunk csökkenteni egy olyan területen, amely, amely a saját bőrünket érinti. Ez a munkánk minőségét azonban nem befolyásolja. Tehát ez nem egy populista javaslat, hanem pontosan annak az ellenkezője, egy felelősségteljes javaslat, a megszorítás ne csak a szegényeket és a középosztályt érintse Európában, hanem előbb vagy utóbb érjen el hozzánk is, a képviselőkhöz, akik kimondhatjuk egyáltalán nem üres zsebekkel sétálgatnak a folyosón. Tehát azt hiszem, hogy nekünk is részt kell vennünk a valóságban, és fel kell vállalnunk ezt a megszorítást. Ezt kérem minden tisztelt kollégától is. Kedves kollégák, nagyon sokan kértek szót, először Helga Trüppel szót. Köszönöm szépen. Nos, hát általánosságban azt gondolom, hogy a jó irányba haladunk. A hatékony, felelős megközelítése, megtakarítások, illetve a hosszú távos strukturális megtakarítások, és ugyanakkor innováció. Igen, ez mind arról szól, hogy jobb a, az igazgatás, és ö, hatékony, felelős módokat találunk. Ezzel tudunk a jelenlegi válsághelyzetre és a megszorításokra reagálni. De úgy gondolom, hogy Bokros úrnak is igaza van, ezen túlmenően is vannak érvek. Nagyon felelősnek kell lenni akkor, amikor az európai intézményeken belül elköltjük a pénzt. Tényleg ezt kell tennünk. Van egy előzetes kérdésem Fernándes úrhoz. Nagyon tetszik nekem az, hogy a széndiokszid kibocsátás ellensúlyozására bevont egy sort, de az EMASZ-szal kapcsolatban szeretnék további tisztázást kérni. És most az általánosságokról szeretném megmondani a véleményemet önöknek. Igen, úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogyha a szakbizottsági üléseket átszervezzük, hogy hétfő délutántól csütörtök estig tartsanak. Ez azt jelenti, hogy nem kell további pénzeket költenünk a keddekre és szerdákra. Így jobban el tudjuk osztani az üléseket, és el tudjuk fogadtatni valószínűleg ezt a képviselőket. Aztán hogyan tudunk a fordításokon megtakarításokat elérni a papír alapú fordítások, illetve a tolmácsolások esetében? Hogyan kezeljük ezt a többnyelvűség rezsimjét egy oldalról fent kell tartani, más oldalról azonban szerintem sokkal jobb megoldásokat találhatunk, és csak akkor kell fordítást kérni, hogyha tényleg szükségünk van rá. Hogyha nincs rá szükségünk, akkor fölösleges erre pénzt költeni. Ez is a felelősség és a jó irányítás szempontjainak érvényesítése. Az általánosságban tehát ezt a 20 milliós csökkentést el tudjuk fogadni, és szerintünk ez is ez jó jelzést küld. Az általános kiadásokkal kapcsolatban. Az én tagállamomban, Németországban volt egy bírósági határozat ezekről az, ami szerint ez rendben van, az általános kiadások fedezése, de akkor most a módosítommal kapcsolatban elmondanám, hogy itt is felelősnek kell lennünk, és bizonyos önkorlátozást kell elfogadnunk, és itt a befagyasztás szerintem is egy észszerű megoldás. Aztán az utazási költségek az elmúlt években is, és most nem demagóg vagy populista érvekkel, de mindig azt mondtam, hogy az Európai Unión belüli rövid utakon rugalmas ikonomi jegyet kellene vásárolni, és nem jegyet A hosszú utakon, vagy akkor, hogyha az emberek a, a legtávolabbi régiókból érkeznek, vagy egy bizonyos életkort már betöltöttek, vagy egészségügyi problémáik vannak, akkor utazhassanak biznisz osztályon. De itt az 5% az szerintem lehetséges megtakarítás. Meg kell vizsgálni, hogy milyen módokon lehet megtakarítást elérni, és ez a jó iránynak tűnik. Aztán meg kell találnunk annak is a módját, hogy hogy lehet itt csökkentést elérni. Az Európai Történelm Háza. Itt szeretném nagyon világossá tenni, hiszen a büró ismét kimondta azt, hogy igen, egyáltalán nem szórakoztató számukra az, hogy újabb módosítás érkezett, akkor, amikor már sikerült idén tavasszal kompromisszumra jutni. El kell mondanom, hogy van olyan információnk, ami akkor nem volt a kezünkben. Ezzel reagálok, tehát arra a kérdésre, hogy eddig nem volt teljesen világos, hogy mi ennek a jogalapja. Most a bíró azt mondja, hogy van jogalap, de én azt szeretném tudni, hiszen eddig nem láttam a legutóbbi üzleti tervet, ezt szeretném látni, és szeretném, hogyha mi ellenőrizhetnénk a kiadásokat. Mindannyian tudjuk, mit jelent, hogyha új épületek kerülnek szóba, és a, ezeknek a fogyasztása, és nem szeretném, hogyha az elkövetkezendő években probléma, vagy akár egy botrány lenne, hiszen ez a jelenlegi politikai helyzetben nagyon ártalmas lenne. Ezért azt mondom, hogy tudnom kell, hogy mi is ez az üzleti terv, a bűró hogyan akarja a kiadásokat ellenőrizni. És az utolsó megjegyzésem, igen, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy bevonjuk az Európai Bizottságot is, hiszen az ő látogatóik is látogatni fogják azt a történelemházat, hát ők is használni fogják, ezért nagyon is jogos, hogy ebben a projektben részt vegyenek. És nagyon fontos az, hogy minden teljesen világos legyen, mielőtt a frakciónk okét tud mondani erre. Köszönöm a bizottság, biztos vagyok benne, hogy a melszobrokat, az összes Európai Bizottság hajdani elnökeinek a melszobrát nagyon szívesen finanszírozni fogja. Egészen Bározó úrig bezárólag. Alvaro kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a közvetítő bizottság ma reggeli ülése az elnökséggel együtt világosá tette, hogy bár egyes nüanszokban lehetnek eltérő vélemények, ám lényegi ügyekben a jelentéstevő álláspontját követik képviselőtársaim. Mert konkrét megtakarítást lehet javasolt a, a, a fordítás és tolmácsolás tekintetében, és az elnökséggel együttműködve ezt el is lehet érni. Azt kértük ezen túl, hogy ne csak a költségvetés feladatok körében élünk megtakarításokkal, hanem közösen vállaljuk a, a, a felelősséget. A Kubu ellenőrizze azt is, hogy hogyan lehet ezeket a megtakarításokat elérni. Szerintem egy konszenzus van abban a kérdésben, hogy a megtakarítás tekintetében szerkezetváltás van szükség, például a szakbizottsági ülések esetén, hogy jobban sáfárkodjunk a tolmács forrásokkal, Ebben nincs ellenmondás, Portas úr is beszélt erről, bár egy kicsit eltért részben ettől az irányvonaltól, ám az is magától értetődő, hogy annak a jog, a, a, a képviselőnek azon a joga, hogy saját nyelvén szólalhasson fel és saját nyelvén olvashasson dokumentumokat, alapvetően fenn kell maradjon. Ám azt az automatizmust kell elkerülnünk, amiről Bokros úr is beszélt, a tolmácsolás, fordítás esetén, ne automatikusan alkalmazzuk, ezt csak a kérik. Ezzel persze összefüggésben is, is meg kell mondjuk, hogy nagyra értékeljük a tolmácsok munkáját, tolmács kollégák munkáját, de meg kell alapítsuk, hogy egy forrás takarékos felhasználása az eszközöknek megköveteli azt, hogy csak ha kérik a saját nyelven való tolmácsolást vagy dokumentumfordításokat, akkor garantáljuk ezeket, és ezt garantáljuk is a jövőben is, ahogy eddig is tettük. Tehát ez nem egy egyirányú utca, hanem a megtakarításokat jobb szervezéssel is ki kell egészíteni. Tehát nem csak az a feladatunk, hogy csökkentsük ezt a, ezt a címsort, hanem és azt is lássuk, hogy nem mindenki lesz boldog emiatt, ám a szakbizottság tagjainak feladatkörébe és felelősségébe tartozik ez, a, ez, és ezért köszönöm mindazok hozzászólásod, akik a konszenzust támogatták. A többi ö, nyitott kérdés a fizetések ügye, illetve az Európai Történet Háza projekt. A a többi frakcióban ülő hozzászóló beszélt a társfinanszírozás fontosságáról, az nem elfogadott, hogy együl az Európai Parlament viseli a költséget egy olyan projektnek, amelynek a bizottság is hasznát látja, hiszen az ülátogatóik is megfordulnak majd az Európai Történet házában. Nem vitás szerintem az álláspontunk, és javaslom, hogy jelentéstevő a további tárgyalások során is ennek fényében járjon el. Szerintem egyetértek abban, hogy fagyasszuk be ezt a költséget, ez nominálisan csak megtakarítást jelent, ugyanakkor meg kell mondjam, hogy Portás kollega javaslatával hatalmas módon egyetértek, együttérzek. Nemrégében hasonlas, hasonló javaslatot terjesztettem be. Tehát ha 500 eurót a, a hivatali költségből meg lehetne takarítani, általány költségből, az biztosan mindenki támogatja, ám a havi 500 euró évente 450 millió eurós megtakarítást jelentene. El kell gondolkoznunk ennek fényében, hogy tudjuk vagy nem tudjuk-e vállalni ezt az utat. Ami még a fizetéseket illeti, biztos van egy, egy megoldható, megold, egy, egy, egy járható út, a jogi szolgálat segítségével kilakítható, amely egy intézmény közi alapon jönne létre, meg vagyok győződve arról, hogy a Költségvetési Szakbizottság fontos szerepet kell játszon, amennyiben az a, az a gondolat kap támogatás, hogy itt módosításokra van szükség biztosan tudunk sikeresen együttműködni, és azt is meg kell mondanom, hogy öröm volt részt venni ebben a munkában, és köszönöm a mai hozzászólások konstruktív voltát is. Helyén való is jó dolog az, hogy Európa, amikor nehéz időket él át, akkor ilyen jól tudunk együttműködni a megoldások érdekében. Je voudrais euh, remercier le vice-président Alvaro. Köszönöm Álvaro alelnök úrnak, hogy ezt a tárgyalás sorozatot a jelentéstevőkkel, jelentéstevő, illetve a kollégákkal ilyen gyümölcsöző módon lefolytatta. Egy nyerő csapatot nem szabad megváltoztatni, mondják a sportban, úgyhogy a legközelebbi alkalma mi is ezt a csapatot fogjuk alkalmazni. Súrján László következik. Mikrofon. Okay. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Meghallgatva különféle véleményeket képviselőtársaim részéről, úgy gondolom, mindenképp ki el kell mondanunk, hogy a jelentéstevő és árnyék előadói kiváló munkát végeztek néhány héttel, sőt, akár néhány nappal azelőtt még, hogy a, a parlament költségvetés ilyen ilyen nehéz zé vált, mint probléma, és az, hogy tovább tudtunk most lépni, az, az örömteli. Hadd reflektáljak néhány véleményre röviden. Ami a biztosok melszobrait illeti, amiről az imént beszélt, én arra hívnék fel sürgető módon, hogy csak a már nem velünk levő biztosokat öntsük szoborba, tehát élő szeméről Szóval meg akarja ölni őket? kérdi az elnök. Igen, nagyon remélem, hogy a javuló egészségügyi ágazat lehetővé teszi majd, hogy nagyon sok pénzt takarítsunk meg a, a szobrokkal. De félretéve a tréfát, azt hiszem, hogy az a gondolat, hogy ne legyen fordítás, kérelem nélkül, egy-két nyelven kívül működőképes rendszer lehet. A múltban is volt erre példa. Eljött az ideje, hogy, hogy megszervezzük ezt. Szerintem fontos ügy. Ami a tolmácsolást illeti, az üléseken való tolmácsolást, nem elég az, hogy körbenézzünk, hogy a nyelv jelen van-e vagy sem, úgymond. Sokszor ne, könnyű hibázni asszisztens kollégáink ülnek mögöttünk a hátsó pacsorokban, és ők hallgatják a, a, az ülésen, ülést, hogyha nincs itt a képviselő. Mi több a képviselő helyett beugorhat valaki, ez megtörtént velem is, amikor a szavazásról nem tudtam jelen lenni, de volt helyettesem. Tehát nem könnyű előre tudni. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a szakbizottsági ülések web streamingen közvetítik ezeket. A hivatalokban, az, az irodákban ülő munkatársak is figyelik ezt, úgyhogy ez a nyelvek felhasználását is érinti. Úgyhogy a tolmácsolást illetően a jelenlegi rendszer megváltoztatása ellen vagyok, még akkor is, hogyha javítható itt-ott a rendszer, de nem építendő, le nem csökkentendő. Ami pedig az utazási költséget illeti, Szerintem meg kell tegyük azt, amit meg kell tennünk, ám bizonyos elvekhez szigorúan ragaszkodnunk kell, egyet említenék, minden parlamenti képviselő egyenlő. Tehát bármiféle diszkrimináció és megkülönböztetés lehetett, elfogadhatatlan. Én ugye könnyen beszélek, mert én aztán végképp a, a, a korhatáron túl lennék, ha bevezetnék, de ez ilyen jellegű diszkrimináció ellen határozottan felszólalnék. Az is különös, hogy ha valakinek van orvosi, valami orvosi igazolás, akkor más jogai vannak, mint másoknak. Ez is elég furcsa. Ennyi bereflektálnék a vitára, de szerintem közel járunk-e, hát mondjuk itt csúnya vita vége felé járunk, nem éppen a, a közvélemény számára kedvező vita ez, de vége felé járunk, és a megtakarítás területén a parlament is tud olyat felmutatni majd, amely a megoldás érdekét szolgálja. Köszönöm. Értem én, hogy ez az összes frakció fezérszónoknak a célja és feladata. Dominik Riké. Szeretnék Rózi Menélnek munkájához gratulálni. Először is egy kérdésem lenne. Nagy érdeklődéssel olvastam azt a javaslatot, mely szerint csökkenteni akarjuk a tolmácsolást, tolmácsolás költségeit, de ugyanakkor ez a perdiem alap növelését jelenteni. Ezzel számoltak? Tehát, hogyha négy nap helyett öt napért kapunk per diemet, akkor lehet, hogy mondjuk a tolmácsolás és a titkárság költségeit csökkentjük, de a per diem lehet, hogy nettó nagyobb növekedést érünk el, mint amennyi csökkentést sikerült a másik oldalon. A másik az Európai történelem házával kapcsolatban szeretnénk a működési költségekkel kapcsolatban egy meghallgatást, hiszen nagyon nehéz elfogadni valami olyasmit, ami a, nagyon marginálisnak tűnik ugyan, de mégiscsak emberek szeszélyén múlik. Következő kérdés, ez egy kérés inkább. A 27 nemzeti parlament mit tesz ezzel az ügyel kapcsolatban? Ez nem egy a priori kérés, hiszen motivációnk fontos lenne az, hogyha ebben, ezen szakbizottság előtt és a parlament előtt is lenne valami elképzelésünk arról, hogy mi történik máshol, hogy mi a véleménye a többi tagállami parlamentnek. Megkapjuk a véleményüket, a javaslataikat a tagállamoknak, de Szerintem a véleményformálásban megfelelő parlamenti képviseletnek is kéne lennie. Végül az utolsó megjegyzésem a, a az utazásokkal kapcsolatos mindig nagyon meglepett az, hogy van egy utazási irodánk, ami nem hozzánk tartozik, és nem, és a lehető legdrágább utazásokat szervezik. Két-háromszorosát fizetem ennél az utazási irodánál annak, mint amit a mondjuk egy átlag internetes oldalon találok ugyanarra az útra. Ez nem jó megoldás. És szerintem nem az utazások árát kellene felülről kontrollálni, hanem például a mennyiségek felhasználásával egy kedvezményes árt kellene kialkudnunk az utaztatóknál, a, a, például a légitársaságoknál. Szerintem ez nagyon jó megoldás lenne. Persze mindenki most jelen pillanatban bármit, bárhol, bármikor tehet, de egyetlen egy érdekünk van az, hogy versenyképes árakat találjunk. Ezt máshogy nem lehet kompenzálni. Szerintem, hogyha ezen a problémán így dolgoznánk alulról fölfelé, akkor sokkal több pénzt takarítanánk meg, mint hogyha mindenkit arra kényszerítünk, hogy turistaosztályon turista osztályon utazzon. Elnök. Köszönöm. Mi történik a nemzeti parlamentekben? Vetette fel a kolléga, ez egy nagyon jó kérdés, és remélhetőleg az elkövetkezendő napokban ki is derül. Alvaro úr röviden reagálna a úr felvetésére? Csak egy nagyon rövid replika. A kérdés az, hogy a rész kifizetések ügye felmerült, de nem merült fel ez a gondolat, mert végső soron, ha valaki nincs jelen, akkor napi díjat sem kap. Tehát tényszerűen, ha valaki egy napig tovább lenne itt, akkor egy plusz napi díjat is kap, de ha nincs itt, úgyse kap napi díjat, úgyhogy ez különösebb vitára nem érdemes. Ugyanakkor a személyes felfogásom az, hogy a munkahét legalábbis hétfőtől péntekig tart, de hát ezt mindenki döntse el maga. A jelenlegi helyzetben azonban semmiképpen sem volna okos, különösen a közvélemény előtt, hogyha a, a napi diakról folyna a vita. Tehát a tagállamok jelenlegi gazdasági helyzetében nem nagyon ö, tetszene az embereknek. Ez úgyhogy eltanácsolnék attól, ettől, bár a logikus összefüggés nyilvánvalóan fennáll, vagy belátható, ami pedig a utazási költséget illeti meg az utazási irodát, igazabban Nekem is feltűnt a saját munkámban, hogy el hogy meglepő árak alakulnak ki, drágább árak, mint a normál piaci árak. De az nem kötelező szerencsére, hogy e, az utazási irodából utazzunk, mindenki maga az interneten vásárolhat olcsóbb utakat. Vladimir Manka. Köszönöm, kedves kolléga, Manka úr. Ďakujem, pán predseda. E, možno... Köszönöm szépen, elnök úr. Talán e, egyes kollégáim képviselőtesem nem tudják, hogy minden szakbizottságnak megvan a maga programja és ülés terve, és nem minden dokumentumot fordítanak le minden nyelvre, már csak az időkorlát miatt sem. A napi munkamenetben az a gyakorlat, hogy később futnak be a fordítások, amikor már semmi értelme ezeknek tudnék, mert a munkaanyagok már idejét múltak. Amikor én voltam a jelentéstevője a 2010-es EU költségvetésnek, akkor igyekeztem meggyőzni más képviselőket a fel, arról, hogy vizsgálják felül, auditálják a, esetleg a parlament és más intézmények együttműködését, mert a szemvőszék vizsgálata nagyon sok területen megtakarításokra mutatott, lehetséges megtakarításokra adott rá. Először nem ment át ez a javaslatom, aztán másodszor is beterjesztettem, és itt több dolog szerepel. Strasbourgban például havonta egy hetet töltünk, két bejárat van, ezeket egész évben őrzik a biztonsági emberek. Ha ezt a rendszert ö, meg eltörölnénk, és csak penárisan működne biztonsági szolgálat, hatalmas pénzeket akartanák meg. Eleinte a parlament nem javasolta, nem támogatta sem ezt a javaslatomat, sem az átfogó működési auditot, aztán később a DJ Inlo és a biztonsági szolgálat, a biztonsági őrök tekintetében sikerült javítani a helyzeten. A, az utazás ügyében is nagyon javaslatokat hallottunk, de nehezen értékelhető, milyen megtakarításokkal járna ez. Ha elvégeznék ezt a működési auditot, akkor tudnánk, hogy milyen megtakarítást sokat érhetünk el. mindenféle jogkorlátozás, vagy jogsértés, e, vagy akár az administratív szolgálatok működésének sértése nélkül is e, nagy megtakarításokat lehet e, elérni. Szerintem támaszkodjunk a számövőszék auditjára, és végezzük el magunk is ezt az auditot, hogy így módon javítsuk a működésünket. Köszönöm, kedves kolléga, hogy érdekes tapasztalatait megosztott velünk. Bertman asszony. Köszönöm. Két ponttal kapcsolatban szeretnék nyilatkozni a filológusként sokan sok nyelven beszélnek. Például a Ciprussal kapcsolatban két nyelven állapodtunk meg, két nyelven folyik majd a, ami, üléseink hogyan szerveződnek meg. Szerintem megtakarítható volna pénzeszköz, ha más nagyobb szakbizottságok is megegyeznének előre abban, hogy mely nyelveken kérnek tolmácsolásokat. Tolmácsolást ez, erről előre megállapodhatnak. Tehát szerintem, ahogy én tudom, a tolmács is relé rendszer működik, ha jól tudom, tehát ha németül beszél valaki, akkor azt angolra tolmácsolják, és több nyelven abból arról tolmácsolnak. Én így tudom. Nem tudom, hogy ez így van-e. Ugyanakkor a, multiling, a, a soknyelvűség elvét fenntartva mindenki nyilván a saját anyanyelvét szeretne beszélni és olvasni, ám mi politikusok némi rugalmasságot is kell tanúsítsunk, különösen a gazdasági válság idején. Úgyhogy el kell gondolkoznunk afelől, hogyan lehetne átalakítani a rendszert. Aztán az úti költségek kapcsán két meggondolást kell követnünk. Egyrészt mindenkinek jogában áll, hogy olcsóban utazzon, vagy akár egy kisebb utazási irodával konzultáljon, vagy az internet révén ö, kerülje ki a utazási iroda drága árait. Ha meg elgondolkozunk a múltról korábban, a ö, a ö, képviselők általány költségében szerepelt az utazási költség. Tehát most is kiszámolható, hogy mi ilyen összegesek az utazási költségre most, és mennyi volt ez korábban. Tehát ha egy általány költségbe ötvöznék bele ezeket, akkor a, a képviselő dönthetné el, hogy gazdaságosabban utazik-e, vagy inkább többet költ az utazásra, ez saját hatáskörében eldönthetné. Merci beaucoup, chers collègues. Le rapporteur a pris note de votre suggestion. Köszönöm szépen. A Rapporteur figyelembe veszi a javaslatot. Gören Fermén szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Derek Orr, a jelentéstevő, árnyék jelentéstevő, a frakciónk nevében már elmondta véleményét. Kiegészítéssel élnék pusztán. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, hiszen rendkívül fontos az, hogy végül is eléggé közel jutottunk a konszenzushoz, bár az ördög a részletekben rejlik, de azt mondhatjuk, hogy alapvetően körvonalazódik a megoldás. Egy-két fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Fenedesz úr elmondta, hogy a módosító javaslatokkal némi jogi probléma lehet azokkal, amelyek a különböző juttatások befagyasztására vonatkoznak. A jogi bizottság elnök elevelet küldött, ez ugye a jogállással foglalkozó kompetens bizottság, azt hiszem, hogy ami a, ami a fizetést illeti, bár ehhez senki nem nyúlt hozzá, csak a kiadások indexálásáról volt eddig szó. Tisztelt elnök úr, nem tudom, hogy ön szerint ezek elfogadható vagy elfogadhatatlan módosító javaslatok. Ugye ez volt a jogi bizottság elnökének a javaslata. Számomra ez ugye fontos lenne, mert ez azt jelenteni, hogy a büró előjoga, hogy az indexálásról döntsön, átvenné a Költségvetési Bizottság hatáskörét, és szerintem ez lehetetlen, egy jogi elemzésre van szükség, hiszen ez nagyon fontos, nagyon furcsa lenne, hogyha jogi okokból nem lehetne olyan módosító javaslatot benyújtani, amely a juttatásokat befagyasztja. Tehát véleményem szerint ezt meg kellene oldani. Ami a történelmházát illeti, jó pár dolgot kértünk a helyzet tisztázása érdekében. Ugye először is jogalapot, a jelentéstevőnek igaza van, nem szabad eltérnünk a becslésekkel kapcsolatos döntéseinkt, ugye ezt a nyár előtt hoztuk meg, azonban a gond az, hogy amikor ezt a döntést meghoztuk, ezeket a kalkulációkat elvégeztük, akkor nem tudtuk, hogy melyik jogalapot kell használnunk, illetve mi lesz ennek a következménye javasoltunk egy jogalapot, igen, erre szükség van, de ezen kívül más intézményektől társfinanszírozást várunk, és a gond az, hogy a főtitkár által javasolt jogalap kizárja a társfinanszírozást más intézményektől, hiszen más intézmények a mi látogatói központunkat nem finanszírozhatják. Ez a gond, és valóban megoldást kell erre találni. Számunkra azonban ugyanannyira fontos a társfinanszírozás, mint a megfelelő jogi alap, tehát valószínűleg beszélnünk kell arról, hogy mely jogalap teszi lehetővé a társfinanszírozást más intézmények részéről. Erre megoldást kell találni, különben nem fogadhatjuk el ezt a projektet. Ami az utazási költségeket illeti, mindenki egyetért azzal, hogy megoldást kell találnunk. Azt hiszem azonban nagyon jó lenne, hogyha a büró javaslattal élne a részleteket illetően, hiszen lehetetlen az, hogy olyan dolgokról döntsünk, hogy üzleti osztályon utazhatunk-e, vagy milyen ö, digitársaságot vál, válaszunk, ezt csak a módosítókból vonhatnánk le. Nem, egy fenntartható javaslatra van szükségünk, minden részletet látnunk kell, a bürónak kell ezt elkészíteni, tehát fontos, hogy hogy ezt komolyan vegyük. Ami pedig Riki úr megjegyzését illeti, két módosító javaslatunk van, amely némi megoldást javasol a kérdéseire. Az egyik komparatív tanulmányom parlament részéről, igen, erre készült javaslat, más parlamentekkel való összehasonlító tanulmány készítése, ez további megtakarítást irányozna elő, de ezen kívül fontos a saját parlamentünk költségeinek e, észszerű elemzése költséghatékonyak vagyunk-e vagy sem. Tehát ezért ezt a két javaslatot is nagyon komolyan kell venni. Ugyanez a helyzet az utazási irodával. Egyetértünk azzal, amit Riké úr, Alvaro úr elmondott az utazási irodával kapcsolatos problémákkal, ezért azt javasoltuk, hogy a büró vizsgálja felül az, az utazási irodával való megállapodást, ezt valóban meg kellene vizsgálnunk. És végül, és most kalapot kell váltanom, mert nem a frakcióm nevében, hanem a svéd delegáció nevében fogok szólni. Természetesen a legjobb megtakarítás az az, hogyha egy székhely lenne a parlamentnek, hiszen ez önmagában nagyon sok pénzt megtakarítana. Jó pára módosító javaslatot nyújtottak be ennek érdekében, ezt ne tévesszük szem előtt, de ismét elmondom, hogy ezt csak saját nevemben mondtam, nem a frakcióm nevében. Köszönöm. Ami a fordítási, eh, pro, pro, fordítási probléma miatt az utolsó mondatot sajnos nem értettem, mondja az elnök. Jan Mulder a szó. Thank you, uh, Chair. As uh, you will have noticed. Köszönöm elnök úr, hogy bizonyára észrevették. A szakbizottsági üléseken nem mindig az anyanyelvemet használom. Az a gondolom, az az elképzelésem, hogy politikusként ezt meg kell tennem. A legtöbb ember itt érzi, érti az angol nyelvet, és remélem, hogy megértenek engem, és egyáltalán nem szeretném ejteni ezzel a tolmácsokat. Vannak olyan ülések, amelyeken meglennék a tolmácsolás nélkül. Azonban van még egy pont. Két-három éve a webstreaming rendszert bevezettük, és még, ha jól tudom, ez az ülés is látható egész Európában, mindenki nézheti. Hogyha az ilyen nyilvános üléseken töröljük a tolmácsolást, akkor egy óriási beruházást a webstreamingbe haszontalanul tettünk. Hiszen nem lesz értelme az egésznek, hogyha csak egy nyelven lesz hallható az egész szakbizottsági ülés. Tehát a nyilvános ülésekre, hogyha ezt a beruházást már megszavaztuk, megtettük, akkor Igazából nem tudom persze, hogy nézik -e az emberek, hiszen nem, nincs tapasztalatunk erről. De ez e tekintetben azt javasolnám, hogy az eddigi nyelvek legalább maradjanak meg. Elnök, köszönöm. Hát igen, ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint például a hivatalos lap, az Európai Unió hivatalos lapja olvat, olvasása esetében, ahol a nyilvános vitáink szövege csak az előadó nyelvén szerepelne. Azok, akik a felszólaló nyelvét ismerik, azok azonnal megértenék, hogy mit mondott, a többiek viszont nem. Reimer Böge. Also was das Sprachenregime an... Amely nyelvi rezsimet rendszert illeti, abban egységesek vagyunk, hogy a képviselők egyenlőségét tiszteletben kell tartani, és ahol kérik, ott teljes körű tolmácsolás és fordítást kötelező nyújtani ám azért azt is látnunk kell, hogy nagy luxus űzünk a házban jelenleg. Ezért vagyok hálás a jelentéstevőnek és árnyék jelentéstevőknek, hogy a bíróval való tárgyalásokban felvetették és intenzíven megvitatták ezt a kérdést. Egy sor lehetőségünk van arra is, hogy a közvelemény előtt bemutassuk, hogy levontuk a konzekvenciákat, és ez 1,9-es marzsot tartjuk, és a csatlakozási, a csatlakozást is figyelembe vesszük a költségvetésben. Ami persze az, hogy mindenki megtanulna angolul, az nagyon sok pénzbe kerülne a nemzeti oktatási rendszerekben, ennek nagyrészt az Egyesült Királyság látna hasznát. Úgyhogy a tagállamokra ez nagy feladatot róna. Azért ezt is látnunk kell. Szerintem a csomag jó úton jár egészében, ugyanakkor mindenkit figyelmeztetnék egy kisé. Emlékszem jól arra, hogy legalább tíz évre kellett, kell, tíz évre kellett ahhoz, hogy megoldást találjunk az intézmény közé tárgyalások során, de még itt a házon belül is korábban, és ezeket nagyon nehéz, ezeket a megállapodásokat megváltoztatni. Igaz ez a képviselők jogállásra vonatkozó szabályozásra, a munkatársak fizetésére vonatkozó szabályokra, és egy sor kérdésre. Tehát, hogyha valaki ezt újra akarná gondolni most, az Pandora szelencéjét nyitná meg, és súlyos jogi problémákba is beleszaladna, amelyeket, amelyek fölött nem lehet csak úgy szemet hunyni. Ami viszont a bíró és a költségvetési szakbizottság közötti belviszonyt illeti, fontos, hogy a szakbizottság elvégezze saját munkáját. A múltban is, amikor ott föntültem, Alán, én is sokat bosszankodtam azon, hogy a bíró meg nem végezte el a saját feladatát. És a kobu kellett, hogy levonja ennek következményeit a szavazások meg a viták során. Nagyon intenzív tárgyalásokat ö, folytattunk az akkori főtitkárral, és sikerrel jártunk abban, hogy ebben az intenzív párbeszédben nagyon sok dolgot tisztázzunk. Továbbra is azt támogatom, mint korábban is, hogy a házszabályt továbbra is tartsuk tiszteletben. Ám mi van akkor, ha valaki nem végzi el a házi feladatát, és abból lesznek bajok, akkor a szakbizottság kell, hogy még szigorúban ellássa feladatát, különösen, hogyha a bíró meg nem teszi meg a maga részéről ezt. Fontos, hogy lássuk ezt az egyensúlyt, és megtaláljuk az egyensúlyt. Ezen túl még szeretnék arra utalni, hogy hogyha a fizetésekről, a bérekről beszélünk, tehát azt látnunk kell, hogy csak 38%-et kapja egy európai képviselő fizetésként az Európai Bíróság tagján, tag, csak a fizetésének, volt nem egy harmadát írjuk egy bírónak, és azt is látnunk, hogy egyes tagállamokban a parlamenti képviselők európai szinten plusz pótlagos tagállami adókat is fizetni tartoznak. Ez 700-tól 1000 euróig terjedhet egy német képviselő számára. Ez az európai adókon kívül a hazai büdzsébe fizetett német adót jelenti. Ezért nem igen fogadni kell olyan ö, javaslatokat, amelyek egy kiegészítő szabályozásra nem csak figyelemmel. Ha meg a általány költségről beszélnek, amely az általános megállapodás része, amely, akkor, amely a bíróság ítéletek is szólnak, akkor megint csak a képviselő közötti egyenlőséget kell ö, szem előtt tartanunk. Vannak itt képviselők, akik hatalmas választók között képviselnek, ahol alig lakik ember, aztán vannak olyanok, akik olyan kép, olyan választók közöttel bírnak, ahol egy millió állampolgár lakik. Egész más munkát ró erre a képviselőre a választókörzet karbantartása, úgymond, mint egy ritkán lakott térség esetében, vagy egy kicsi állam esetében. Úgyhogy ezeket is figyelembe kell vennünk. Ami pedig az utazási költségeket illeti, mi a jól ismert problémák miatt az én irodám a maga szakállára, tehát nem az, utazási irodán keresztül foglal repülőjegyeket ami pedig a business class meg a, a, a economy közötti répjegyeket vannak esetek, amikor az, a, az economy flex tele van, és muszáj business classon utazni. Én máshol látom a problémát. A delegációk ö, létszámát illetően, ugye az Európai Parlament számára fontosak az delegációs utazások világszerte, de ha megnézzük ott a költségstruktúrát, akkor sokkal izgalmasabbá válik a kérdés, és azt hiszem jelen pillanatban, amikor az Európai Unió léte forog kockán, talán az, hogy, az, hogy egy két nappal kevesebbet utaznának a kollégák, vagy töltenének itt Brüsszelben, és többet a választóközözükben, hogy meggyőzzék a parlament fontosságáról a választóékat, és a, ha a szakbizottsági ülések ö, szervezése is nagyon ö, fontos kérdés, ám ez nem szabad azt jelentse, hogy például jobban szervezzük a szabadságüléseket, hogy hétfőtől péntekig itt üljön a képviselő Brüsszelben feltétlenül, és ne foglalkozzon a választók körzetével. Lehetne akár kettől péntekig, vagy hétfőtől csütörtökig a dolgot megszervezni, minden megszervezhető, de azért szakértelemmel és a, a dolgok hátterének ö, értelmezésével nyúljunk ezekhez a dolgokhoz. Látnunk kell, tehát, hogy észszerű fejlemények is vannak itt, meglátjuk, hogy egyes részleteket hogy tudunk tovább csiszolni, a következő napokban, hetekben hogy tudunk kompromisszumokat kikovácsolni, de azért eh, ne szaladjunk túl a határokon. Köszönöm. Telik az idő. Salvador Gariga és még három kolléga, akik már felszólaltak, kért szót Salvador először, és utána majd röviden a többiek hogy még a jelentéstevőnek legyen ideje a konklúziókat levonni. Szávador. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Hadd kezdjem azzal, hogy egy gazdasági és pénzügyi ülés után adóügyi ülést is tarthatnánk, ahogy Böge úr javasolta, hogy a parlamenti képviselők adó ügyeit egységesítsük. Ez Európa építés és egységesítése szempontjából is érdekes lenne. Három dologról szeretnék beszélni, ami felmerült a vita során. Először is nem gondolom azt, hogy a tolmácsolási költségek racionalizálása ez a tolmácsolás mennyiségének a csökkentését jelenteni. Ez azt jelenti, hogy az erőforrásokat ott használjuk fel, ahol szükség van rá. A koordinátoroknak nagyon sok ülése van a hivatalos üléstermeken kívül is, és tudjuk azt, hogy nagyon gyakran olyan helyeken van szükség tolmácsolásra, ahol azt nem lehet biztosítani. Ezért mindössze azt javaslom, hogy az a forrásokat csoportosítsuk át, úgy, hogy hasznosabban és a lehetőleg olcsóban ússzuk meg ezt a kiadást. Volt egy másik nagyon észszerű javaslat, ami a néppárt ötleteit plusz a szocialisták, zöldek és liberálisok néhány javaslatát is tartalmazza, úgyhogy azt látom, hogy nagyon jelentős a konszenzus. Jó a javaslat, mert kiegyensúlyozott. Voltak olyan javaslatok, például Portas úré, amely szerintem diszkriminatív. Önkényes megkülönböztetést jelent az utazási típusok között. Nem szól az autó utakról vagy a vasúti utazásról, és nem veszi figyelembe a különböző emberek egyedi helyzetét sem, úgyhogy ezért diszkriminatív. Az az általános javaslat, amit Fernándes úr fogalmazott meg, ez szerintem sokkal kiegyensúlyozottabb. A befagyasztást illetően ha jól értettem, a ma délelőtti egyeztetésen, akkor az történik, hogy a bürónak van hatásköre, hogy döntsön az éves juttatás növekedés arányáról. Politikai instrukciót adhatunk itt a szakbizottságban, és ezt kérhetjük, hogy fagyasszák be, de a parlament bürójának a feladata és hatásköre az, hogy döntsenek a növelésről, hogyha világos politikai jelzést kapnak, hogy a 2011-es szinten fagyasszuk ezt be, akkor a parlament nem fog éves növelést alkalmazni a juttatások területén. Így a politikai instrukciót követné a bűró. Legalábbis így értettem ezt ma délelőtt. Ami az Európai Történelem házát illeti, a mai egyeztetés során itt is világosá vált a helyzet. Van egy jogi alap, amit használtak, és amit kell használni, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet társfinanszírozás. A parlament főtitkára azt mondta az egyeztetés során, hogy ki kell dolgoznunk egy olyan modellt, ami az Európai Bizottságot arra kötelezi, hogy szolgáltatásokat nyújtson. Ezt így mondta. A parlament és a bizottság közötti megállapodás az, hogy a szolgáltatások azok általában a parlament részéről érkeznek, de konkrétan a történelmháza esetében a fordított gyakorlatot is meg lehetne valósítani, és a bizottság nyújtaná a szolgáltatásokat, így lehetne megvalósítani a társfinanszírozást. Úgy gondolom, hogy ezzel egy vagy más módon a legtöbb frakció egyetérthet. Ennyi volt, elnök úr. Köszönöm, Portas úr, egy mondatban. Eh, Nagyon röviden egy megjegyzéssel élnék. Bőge úr hozzászólásához. Az összes által benyújtott módosítójavaslat közül egyetlen egy módosító van, amely érinti az európai parlamenti képviselők jogállását. Ez tehát egy olyan módosítójavaslat, amely a fizetések befagyasztását javasolja, és valóban ez a tízes szabály alá esik, amely kimondja, hogy a, az Európai Bíróság bírói fizetésének 38,5%-a a parlamenti képvis, európai parlamenti képviselők fizetése. Ez pedig azt jelenti, hogy mi nekünk kell politikai jelzést adnunk, hogyha párbeszédet akarunk létrehozni a tanács és a bizottság között, megnézhetjük, hogy megállapodásra jutunk-e vagy sem. Vagy megváltoztatjuk ezt a jogállásban szereplő cikket, vagy pedig egy általános megállapodást kötünk, mely szerint befagyasztjuk a fizetéseinket, tehát egy plafonértéket határozunk meg. Lehet, hogy 40, 50 vagy 100 bírót fog ez érinteni. Legyünk praktikusak, lehet, hogy egy ilyen megállapodás tetőaláhozása könnyebb lenne, mint egy olyan megállapodás létrehozása, amelyet a tanács akar, ami, az, ami a Lisszaboni szerződés cikkejeinek megváltoztatását irányozza elő. Így nem nyitjuk meg Pandóra szelencéjét. Ez egy politikai kezdeményezés, amely egyetlen egy cikkelyre utal a parlamenti képviselők jogállásában. Politikai akarattól függ tehát ez, akarjuk-e vagy sem. Ami pedig az utazási költségeket illeti, vagy az általános költségekkel kapcsolatos juttatásokat, a napi díjakat, nos, ezek mind a bűró kezében vannak, és teljes joggal mondhatjuk, hogy csökkentéseket kell eszközölnünk, nem csak a környezetünkben, hanem a saját jövedelem struktúránkban is ezt kell tennünk, ez pedig egy politikai döntés. Igen, értjük, mondja az elnök. Euh, euh, egy kérdésem lenne, nyelvi, nyelvi probléma, nagyon fontos kérdés. Figyelembe vettük-e, hogy lesz egy új nyelv? Foglalkoztunk ezzel a kérdéssel? Igen, mondja az elnök. Reimer, 30 másodpercet kapsz. Csak figyelmeztetnék, a, sokré, a témák sokrétűségét ne nyissuk meg a statútummal kapcsolatban. Persze én nekem, bennem is felmerül a kérdés, e vita során is, nyilvánvaló, hogy minden intézménynél, az összes intézménynél 60 ezer ember dolgozik, akik állítólag többet kerestek, mint a parlamenti képviselők. Hogyha egy ilyen vitát folytattunk, és a képviselők jogállásáról szóló statutumot ismét meg akarjuk nyitni, akkor magunkra húzzuk azokat a vitákat, amelyek évek óta folytak, és de hát nagyon sok örömet kívánok ezhez a vitához, ha újra és újra minden évben le akarjuk folytatni a parlamenti minden költségvetésében, összehasonlítgatva azt a nemzeti parlamentek hasonló költségeivel. Egy dolog azonban világos. Az egész vitának a központi üzenete az, hogy a KOBU, illetve a jelentéstevő és, jelent, és árnyék jelentéstevők a 2,3 ot egyfajta varázslatos ö, határként határozzák meg az egész költségvetés szempontjából. Ez kell legyen a, a, a központi üzenet. Rengeteg munkát végeztünk a, szer, a strukturális reform keretében is. Ez a munka még az elején van csak, az következő években további lehetőségeink lesznek, hogy ezt konzekvensen végrehajtsuk, végigjárjunk ezen az úton. Köszönöm, Duran Fem, egy percet kap, mondja az elnök. Ami a parlamenti képviselők jogállását illeti, egyetértek Reimerrel a fizetéseket illetően, ehhez nem nyúlhatunk hozzá, ez egy, tag, egy képviselői jogállásban benne foglaltatik, ehhez nem nyúlhatunk hozzá. Ami azonban a juttatások indexálását illetében nem vagyok meggyőződve, hiszen jogilag a 38,5%-os elvet kell követnünk, Azonban a jogállás nem mondja, hogy indexálni kell a juttatásokat, ez a büró előjoga, azonban mi vagyunk azok, akik a költségvetési sorokat megtöltjük pénzzel, és nem tudom, hogy a büró előjoga magasabb-e, mint a költségvetési hatóság előjoga, aki kimondja, hogy mennyi pénzt szánunk egy-egy költségvetési sorra. Azt szeretném, hogyha az elnök úr ezt ellenőrizni. Egyetértünk a fizetésekkel, az indexálás tekintetében azonban kérdőjelek vannak, erről beszélnünk kell. Jó pár módosító javaslat van, amely a juttatásokat befagyasztaná, és a mi frakciónk minden juttatást befagyasztana, nem csak az utazási, hanem az általános, a napi juttatásokat is, tehát pontosan tudnunk kell, hogy mi áll jogunkban, mit tehetünk bizottságként, és azt hiszem, hogy a fizetés és az indexelés között különbség van. Andreasen mondja a jelentést, mondja az elnök úr, és aztán pedig a jelentéstevője szó. I'm sorry I arrived late, I was... Köszönöm elnézést, elnök úr, hogy későn érkeztem az elnökök értekezleten vettem részt. Elismételném azt, amit ma reggel is mondtam, a bűróval folytatott egyeztetésem először is. Azt kértük a bürótól, hogy tanulmányokat nyújtson be bizonyos kiadási területekről. Például, hogy több tisztviselőre van szükségünk a Lisszaboni szerződés miatt, vagy más területen, ahol soha nem kaptunk semmilyen értékelést. Vannak olyan hírek, mely szerint az új statútum magasabb költségtérítést irányoz el az utazásra. Ez nincs így, és már tegnap is mondtam, és elismétlem, hogy egyetértek azzal, ami elhangzott a legalitásról, vagy a jutatások befagyasztásának jogszerűségéről, vagy jogszerűtlenségéről. A jogi szolgálattól érkezett egy levél, amelyet tegnap kaptunk meg, ebben azt mondják, hogy a fizetés és a juttatások is jogi szempontból korlátozottak a tekintetben, hogy be lehet-e őket fagyasztani. Tehát magyarul nem lehet őket befagyasztani. Az Európai Történelem házával kapcsolatban a főtitkár azt javasolta, hogy az új jogi alap értelmében, amiről én igazából csak tegnapról tudok, ezt a szolgáltatási megállapodást megköthetnénk az Európai Bizottsággal, de nem gondolom, hogy ez megoldás, hiszen a költséget az Európai Bizottság fogja viselni helyettünk, és most itt arról beszélünk, hogy az európai költségvetés egészében érjünk el megtakarításokat. Tehát szerintem ez a szolgáltatási megállapodás egyáltalán nem megoldás. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tehát a jogi bizottságtól jött ez a levél, nem a jogi szolgálattól helyesbítenék. Kedves barátaim, kedves kollégák, dél van, négy perc múlva dél lesz, és délben a a nyelvi kiosztás meg fog változtatni, mert koordinátori ülés lesz, és néhány nyelv marad, néhány viszont nem lesz. A következő évi parlamenti költségvetés tervezettel kapcsolatban az egyeztetés, illetve az eszmecsere az egyeztetés után nagyon gazdag eszmecserét folytattunk le. Ez előadót kérdezem, hogy most szeretné -e levonni a konklúziókat, vagy pedig először a koordinátorok ülésén folytassuk a vitát, és szerintem ez lenne a jobb, és akkor 14 órakor folytatjuk a munkát egy könnyített nyelvi kiosztásban, és utána 15 órakor így szakbizottságként folytatjuk, jó? Jó, akkor legyen így, berekeztem az ülést, de a koordinátorok maradjanak.